Okay. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, akkor folytatjuk a munkát. Ahogy ezt meg is beszéltük, kicsit változtatunk a napi renden. Úgyhogy a hatos pontot fogjuk megvizsgálni, legyenek szívesek, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó támogatási szabályok reformja. Hökmár úr, öné a szó majd. Kezdje ön, mint a vélemény előadója, Gunnar. Thank you very much. My, my main... Köszönöm szépen. A fő üzenetem a jelentésben az az, hogy az állami segélyek, állami támogatások között és a cégek célzott támogatások között megkülönböztetést kell tennünk. Van egy nagyon jelentős különbség. Általában az a célunk, hogy az állampolgárok a lehető legjobb minőségű szolgáltatást kapják. Tudjuk, hogy nagyon fontos a jó minőségű szolgáltatás Európában, hogy hatékonyabbak és olcsóbbak legyenek. És nyilván a monopólium mindig ezt akadályozza minél nyitottabb a belső piac, az általános gazdasági értékű szolgáltatásokra vonatkozóan, annál nagyobb választási lehetősége van az állampolgároknak. De, és hagyj utaljak itt a telekom szektorra. Nagyon sok tagállamban monopólium szolgáltatás volt ez, és nagyon keveset fejlődött ez a szektor, mind hatékonyság, mind költség hatékonyság területén. Most pedig vannak vezető szolgáltatók, kiemelkedtek vezető szolgáltatók. Ugyanez igaz lehetne az összes gazdasági érdekű szolgáltatásra is igazából miért ne adnánk meg azt a lehetőséget az állampolgároknak, hogy választhassanak, hogyha tényleg fontos nekünk az állampolgár és a fogyasztó. Jobb szolgáltatásokat nyújthatnának a szolgáltatók, mint eddig. De tudjuk, hogy a tagállamokban eltérnek a hagyományok a szolgáltatás nyújtása területén ahhoz, hogy a jövő érdekében fejlődjön ez a szektor, fejleszteni kell a szolgáltatásokat, és ugyanakkor az állampolgár, fogyasztó érdekeit is kell védenünk. Ezért terjesztettem be ezt a tervezetet. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Szavella asszony. Frau Köszönöm, Savella asszony. Zavella asszony, tehát Hökmark úrnak szeretnék köszönetet mondani a pontos jelentéséért, és azért is, hogy a jövőre ilyen pozitív jövőképe van. De egy módosító indítványt azért be nyújtanék, nem is módosító indítványt, hanem egy föntartással élnék, a hármas bekezdést illetően, hármas pontot illetően. A szélesávú szolgáltatása kapcsolatban raportőr voltam. Amikor elolvastam az állami segélyekre vonatkozó részét, akkor a jogi aktusnak, akkor azt látom, hogy ez nagyon bonyolult. Ezért a hármas pontba én azt akarnám, hogy belefűzzük az elejére azt, hogy az állampolgárok számára megfizethető árak és a szabályok egyszerűsítése. Ez lenne az én kiegészítésem, amit javasolnék önnek, Hökmárk úr, mert egyszerűnek és értelmezhetőnek kell lenni egy szabálynak ahhoz, hogy mindenki élhessen vele. Köszönöm. Lamberts kolléga. Hát nem sokan vagyunk itt. Lenne néhány megfontolásom. Günnár, te vagy a néppárt egyik legliberálisabb tagja, és most is bebizonyítottad ezt. Két dologban egyetértek. Az egyik az, hogy a kormányok nem kellene, hogy gazdasági szereplőként lépjenek fel. A szektorokat már nem a kormányok, nem az állam irányítja, mint például a mm, az autógyártás, és így tovább. De ugyanakkor abban is egyetértünk, hogy az állampolgárok a lehető legjobb szolgáltatást kell, hogy kapják. Csak hogy egy valamiben azért nem értünk egyet. Azzal, hogy a magánszektorba utalunk több szolgáltatást, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy alacsonyabbak lesznek az árak, és jobbak a szolgáltatások, a telekommunikáció szektor területén, ezt említed is, mi azt látjuk, és az energiaszektorban is, hogy amikor támogattuk a legtöbb tagállamban ennek a szektornak a privatizációját, utána rájöttünk, hogy profitált ebből? Azok, a, azok a vállalatok, a nagy vállalatok, akik ebben a szektorban tevékenykednek. És nem a végfelhasználók, nem a fogyasztók. Ők általában a privatizációnak pozitív hatását nem látták. Az állami monopóliumból magán oligopólia lett de ez attól még nem válik szabad piacá. Energia szolgáltatás Németországban. Három-négy szolgáltató van. Az én országomban 85%-os piaci részesedéssel rendelkezik egy vállalat. Hát azért, a privatizációval ezt mondom, hogy automatikusan gazdasági hasznot hajtottunk egy magáncégnek. De úgy tűnik, hogy azt mondod, hogy a privatizációnak logikus következménye az, amit te mondasz. Én nem azt mondom, hogy nem, csak nem biztos. És nem biztos, hogy ebbe az irányba kell haladnunk. Tehát nem azt mondom, hogy vissza kell fordítanunk ezt az egészet, csak azt mondom, hogy finom hangolnunk kell ezt a dolgot. És beadok majd ezzel kapcsolatban módosítót. Ford asszony. Thank you very much, um, and as ever. Köszönöm szépen, és ahogy mindig, most is dicsérem az előadó nagyon okos szavait, nagyon tisztán és egyértelműen fogalmazott meghatározta, hogy mely területekre összpontosít, és szeretem a különbség tételt, hogy a fogyasztót kell segélyezni, nem okvetlenül a vállalatot. A Telekom területén eh, látjuk, hogy forradalom zajlik. Igaz, hogy eh, ennek eredményeként sok ember sokkal jobb szolgáltatást eh, kapott. Azonban mégis vannak itt ott amott különféle pontok, területek, emberek, ahol a szolgáltatás nem lett jobb. Vannak Angliában is olyan részek, ahol például egész egyszerűen nincs térerő, nem lehet mobiltelefonálni. Tehát különféle kis elzárt területek adódnak minden államban, ahol esetleg az államnak van szüksége segítségre igazából. Ezt szeretném mondani, hogy nehéz időket élünk, a kommunikációban és az energiaszektorban további beruházásokra van szükség, úgyhogy ki kell használni még intelligensebb módon az állami és a magánpénzeket. Ugye az állami pénzre kicsit fokozni lehet a magánpénzek hatásfokát. Meg kell e, vizsgálnunk, e, hogy hogyan lehetne felgyorsítani a szabályok tisztázását mert többször látom azt, hogy bizonyos projektek nem kapják meg a zöld lámpát, mert annyira kicsik, hogy esetleg, esetleg nem tudják betartani az állami segélyre vonatkozó szabályokat. Gyakorlatilag, ha pontosítunk, egyértelművé teszünk, akkor a kisebbek is rá tudnak mozdulni az állami támogatásra. Tehát tegyük elérhetővé ezeket a fajta segélyeket, amennyire csak lehet. Köszönöm. Madurell. asszony. Gracias, presidente. Mante todo. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is sajnálom, hogy az árnyék jelentős jelentéstevőnk nem lehet itt körünkben. Hát sajnálom, hogy nem tudott eljönni. azonban eh, hadd tegyek fel néhány kérdést itt az eszmecsere kapcsán. Hoffman úr nevében, az árnyék jelentéstevő nevében teszem ezeket a kérdéseket fel. Először is, Hökmark úr, köszönjük a munkát! A kérdés, hogy ez vajon mennyire tudja támogatni a KKV-ket? Szerintem nem nagyon ugye itt a fő célkeresztben levő vállalkozások azok a nagy vállalkozások, hát erről persze majd tovább tudunk beszélni. Nem szeretnék olyan rendelkezéseket itt látni, amelyek még csökkentik a KKV, KKV-knek a támogatását. A közbeszerzés területe ugyancsak egy fontos terület, itt is további tisztázásra van szükség és az ötös pontban talán ezt meg lehetne említeni. Egyébként rendben van az anyag, de e, vannak e, hiányosságok, nevezetesen a KKV-kat jobban górcső alá kell venni, talán egy újabb kiadásban majd ez meg is történik. Az Európai Parlament, úgy érzem, e, egyszerűsíteni szeretné az állami segélyeket, e, különösen a, a folyamodás e, időpontjában. Ez, ez könnyíti a KKV-k életét. Üzenetem tehát egyszerűsítsünk, könnyítsük meg a KKV-knak, hogy hozzájussanak az állami segélyekhez. Oké, okay, danke schön. Ich weiß es nicht, ob... Köszönöm a bizottság rész, részéről valaki szeretne hozzászólni? Nem? Nem is szükséges? Akkor nem tudhatják, de változtattunk a napi renden. Tehát a következőt beszéltük meg. Szeptember 1 5 óra a módosító indítványok benyújtásának határideje, és angol nyelvűek lesznek a módosítók. Jó ez így? Vagy már úr még szeretne hozzászólni? Igen. Igen, egy rövid ö, reflektálás az elhangzottakra. Egy kicsit retorikus lennék, ha lehet. Ö, igazából senkit nem ö, nevezek meg, mindenkinek célzom a mondandómat. Ö, néha valóban aggaszt engem, hogy amikor arról beszélünk, hogy a lehető legjobb lehetőséget hozzuk létre a fogyasztókra, a liberálisoknak vagy a munkapártiaknak, mindegy. Én szerintem ez egyúttal, hogy úgy mondjam, a zöldeknek is jó, hogyha nem azt akarják mondani, hogy, hogy valami mást preferálnak Eh, nem pedig a lehető legjobb lehetőségeket biztosítani a fogyasztóknak. Egyébként, eh, amiről gondolkodom, azt néha az angol gentleman klubokban is szokták emlegetni. Eh, én egyébként azt szeretném mondani, hogy nem az általam elmondottak voltak jobbak a régebbi időkben, hanem önök voltak jobbak amikor számos általános gazdasági érdekre számot tartó szolgáltatást látunk. Tulajdonképpen a gazdasági jövendőnkbe tekintünk bele, akkor változ, el kell döntenünk dolgokat. Fejlődést akarunk? Pluralizmust? Hogy hogyan nyújtjuk a szolgáltatásokat? Hogyha önök ezt radikálisnak érzik, akkor azt hiszem, hogy van okunk az aggodalomra, mert néha meg kell érintenünk a földet, az anyaföldet, amelyen állunk, mert egyébként, ha nem ezt teszük, akkor mély válság elé tekintünk. Fel kell tenni a kérdést. Lehetséges-e, hogy a dolgokat a jelen formájukban nem a lehető legjobb módon végezzük? Elképzelhető ez? Lehetséges, hogy számos szolgáltatásnál dinamikus fejlődésre van lehetőség. Hát vannak ilyen területek, ezen egyetértés van közöttünk. A privatizáció talán nem a legtökéletesebben volt megtervezve. Azonban a kritikus kérdés, illetve a kritikus gondolat az, hogy támogatnunk kell a fogyasztókat. Hogyha ezt relevánsnak értékelik, akkor jó. Most a gonoszkodást abba hagyom, de egyébként minden egyes módosító indítványt, minden inputot ö, üdvözlöm és várok. Így van, valóban legyen egyszerűbb a KKV-kre vonatkozó szabályozás. Hiszen, hogyha egyszerűsítünk, akkor nem csak egyszerűbb, illetve könnyebb lesz a dolog, hanem tisztább és egyértelműbb is. Hát ezek evidenciák, de ennek az alapján is tovább tudunk lépni. Ahogy Szavela asszony is mondta, legyen lehetőség arra, hogy felgyorsítsuk a döntéshozatalt. Ez is a, a tisztázási folyamat része. Arra kérem önöket, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan fokozzuk a növekedést és Európa lehetőségeit, még a ne címkézzék fel ezt a gondolatot radikálisként. Mindenképpen itt abba hagyom. De soha nem használtam ezt a kifejezést, hogy radikális, mondja a speaker. Akkor ezt a napi rendi pontot lezártuk, határidőt lefektettük. Következő pont Az ötös pont. A belső energiapiac 2014-re történő teljes kialakítása. Meghívtuk a bizottságot, már itt is vannak, csak még nem itt mellettem, úgyhogy várjunk még egy percet, aztán folytassuk. begrüße ganz herzlich. Üdvözölni szeretném Bernards asszonyt, aki az elektromos szakosztály vezetője a bizottságból, és a belső energiapiac kialakításáról számol be. Február 4-én az Európa tanács, az Európai Tanácsban lefektették ezt a, az irányvonalat, viszont közben nagyon sok minden történt. Például Fukushimai katasztrófa is bekövetkezett, olyan sok minden történt, hogy sokan felteszik a kérdést, valóban egy belső energiapiac alakul ki, vagy nagyon sok tagállamon pontosan egy olyan trend mutatkozik meg, amely az ellenkező irányba mutat, ez zavarja az egységes piac kialakulását. Úgy tűnik néhány helyen, hogy egyre inkább nemzeti politikává válik az energiapolitika. Ezért aztán köszönjük a bizottságnak, hogy készek arra, hogy beszámoljanak arról, hogy hogyan állnak a dolgok és nagyon remélem, hogy ezzel le is zárhatjuk ezt a pontot majd. Bernárd asszony. Elnök úr, köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, hogy itt ma a bizottság előtt prezentálhatom a bizottság álláspontját, illetve a dolgok jelenlegi állását a belső energiapiac felé vezető úton, meg próbálom világítani, hogy a bizottság szempontjából hol vannak a nagy kihívások és perspektívák. Aztán persze kíváncsian várom a bizottság tagjainak észrevételeit, kommentárjait. Ugye nincs kétség afelől, hogy a belső energiapiac teljesítétele ennek a bizottságnak is egy kulcsfontosságú célja. Ez ugye továbbra is nagyon fontos, nem csak azért, hogy a versenyképesség és a gazdasági növekedés céljait valóban tovább vigyük, hanem azért, mert foglalkoznunk kell az európai energia utánpótlás biztonságával, valamint a klímaváltozással, valamint a megújuló energiaforrások kérdésével. Hogyha a belső energiapiacot nézzük, és ennek 2014-ig a teljes tételét, akkor valójában mire gondolunk? Számomra két dimenziója van a belső energiapiacnak. Az egyik ugye egy piacnyitás, a, a piaci verseny létrehozatala. Az második fontosabb, mint az első, a piaci integráció. Az energiapiacok sokkal jobban, mint a telekommunikációs piacok, gyakorlatilag sokkal jobban nemzeti alapokon épültek fel, nemzeti hálózatokkal, a nagy kihívás, hogy ezeket integráljuk, és a belső piacnak az összes előnyét ki tudjuk használni Európai Unió szinten. Megkérdezik, hogy hányadán állunk, jó felé haladunk-e vagy sem. Hogy őszinte legyek, a tendenciák ellentmondásosak az, a piaci nyitásra kapcsolatos első dimenzióval kapcsolatban hallottuk már korábban, hogy igen, igen, látjuk, hogy hány piaci szereplő van, akik aktívan részt vennek a piacon. Különféle indexek alapján lehet ezt látni. Egy nemzeti energiapiacon korábban egy szállító volt, manapság a legtöbb országban, némi kivétellel, ugye számos játékos jelent meg a nemzeti piacikon. Ez a lakossági piacokon dinamikus piaci versenyt generál a piacon különféle e, játékok e, tovább, a, a, ját, a, a szereplők továbbra is a nemzeti e, energia előállítótól vásárolnak, mint például Hollandiában, de Franciaországban és számos más országban is ugyanaz a helyzet. Tehát a, a piaci verseny a lakossági területen ugye kialakulhat, azonban ez csak limitált lehet egyelőre. A piaci integrációnál ugyancsak vegyes a kép, hogyha az elektromossági szektort nézzük Észak-Nyugat-Európában, akkor látjuk, hogy tíz tagállam már összekapcsolta a piaci rendszereket. Az tehát azt jelenti, hogy a keresletkínálat egy egységes algoritmus alapján kerül kielégítésre. Ez egy konkrét piaci integrációs forma, tehát nem csak szabályozás révén, hanem az iparág saját szerveződése révén is létrejött. De azért látjuk, hogy számos akadálya van a határon átnyúló keres, viselkedésnek. Ha például egy gázszállító gázt akar vásárolni egy lengyel külső határon, és Spanyolországba ö, akarja eljutatni, akkor átbocsátási kapacitást kell vásárolnia minden érintett országban. Vannak olyan rendszerek, ahol árverési rendszerek, aukció van, illetve más országokban, ö, aki hamarabb jön, azt szolgálják ki. Tehát el kell dönteni, hogy a kapacitásnak melyik részét döntjük el, más országokban nem ez a helyzet. Hm, vannak országok, ahol a zárás délután 5 óra, más országokban ész, évfélkor. Tehát a határokon át nyúló kereskedés Európában bizony számos költségvonzattal jár. Ez nagyon fontos a kereskedőknek és a felhasználók számára is milyen intézkedési pontokat lát a bizottság, hogy hogyan valósítjuk meg céljainkat 2014-ig. Az első pont egyértelműen az, hogy a harmadik csomagot hajtsuk végre. Emlékeznek valamennyien, hogy milyen hosszasan vitatkoztunk a harmadik csomagba tartozó irányelvek és rendeletek vonatkozásában a határidő márciusban járt le, az átültetések azonban úgy tűnik, hogy nem nagyon haladtak a tagállamokban. Ma reggel néztem meg, és kiderült, hogy 8 tagállamban teljes mértékben megtörtént a transpozíció, az átültetés. Tudjuk, hogy más tagállamokban is folyik a munka, de még mindig folyamatában vannak az átültetésnek minőség vonatkozásában úgy tűnik, hogy kielégítő a helyzet. Két tagállamnál beleinvestáltunk jelentős energiákat abba, hogy az átültetés jól megtörténjen. Görögország és Portugália azon nyolc tagállamok közé tartozik, akiknél teljes átültetésre kerül sor az MOU csomagok kérdésében is elég jó előrehaladást értünk el, de továbbra is számos nehézség van, nehéz tárgyalásokat várunk tagállamoknál, ahol például fontos a, a versenyképes és független piacok létrehozatat tala milyen helyzete lesz a szabályozó hatóságoknak. Számos országban az ilyen kérdések nem számítanak könnyűnek, hogy mit akarunk tenni, hogy akarjuk felgyorsítani. Szeretnénk továbbra is technikai segítséget nyújtani a tagállamoknak, de ugyanakkor ki akarjuk használni a bizottság rendelkezésre álló szabálysértési hatásköröket, itt különféle figyelmeztetésekben részesítjük azon tagállamokat, amelyek még nem ültették át a jogszabályokat. A második komponens, a harmadik csomag végrehajtása. A szétkapcsolás, az unbundling, a, az ellátás és a szállítás érdekeit szeretnénk szétválasztani. A tárgyalások 2007-ben indultak, és akkor kiderült, hogy ez a vertikális kapcsolat mennyire hátráltatta a piac fejlődését. Létrejött a szétkapcsolásnak, szétbontásnak a jogi kerete, de hát meg kell néznünk, hogy a gyakorlatban mikor valósul ez meg. Vannak esetek, amikor a szabályozók egyenként adnak ki jóváhagyásokat, engedélyeket, a bizottságnak remélhetőleg lesz hatásköre arra, hogy észrevételeket fűzül a nemzeti szabályozók által kiadott rendelkezéseknek, és oda akarunk figyelni, hogy az alapvető rendelkezések betartásra kerüljenek. Említettem, hogy egyrészt ugye van egy pozitív tendencia, ezt látjuk az iparágban, vannak cégek, amelyek hossza, hosszú időn keresztül ellenlábasaink voltak, most felismerték, hogy együttműködésben van a jövő, mint például Németországban egy cég azt mondja, hogy önkéntes alapon megszabadul a, a szállítási kapacitásaitól. Vannak az energia létesítmények területén is pozitív változások. Számos érv mutat arra, hogy azt mondják, hogy, hogy így jó, ahogy van, nem kell szétválasztani semmit, mert az csak költségeket generál. Azt mondják, hogy nem kell semmit megváltoztatni, így, így jó, ahogy van a szakpolitika csinálói vagyunk. Szerintem mi kollektív módon politikusok és szakpolitika gyártók fogjunk össze, és együttesen alakítsuk ki a, ennek a csomagnak a jövőjét. A harmadik fontos eleme a, a harmadik egy energiapiaci csomagnak az ESA, illetve az ENSO szervezetek létrehozása, ez új dinamikát ad a szabályozói munkának, illetve a hálózat üzemeltetésnek. ENSO már működik, az ESA majdnem teljes állományjal rendelkezik, tehát az is felállt. Ez a két szervezet majd pozitívan hat a belső piacra a harmadik csomag végrehajtásán túl van még egy dolog, amit a bizottság nagyon fontosnak tart a jövő szempontjából. Ezt mi piaci dizájnnak nevezünk. A kereskedelmi és a marketing tevékenység összehangolásról van szó. Létrejött a hálózati kódok iránymutatások rendszere, az ESA, az ENSO és a bizottság szorosan együtt működik. A hálózati célokat immár európai szinten dolgozzuk ki. Az indulás jónak tűnt a nyáron. Az ESA három keret iránymutatást dolgozott ki. Tudjuk, hogy nagyon intenzív munkára van ehhez szükség azonban azt is elmondhatjuk, hogy a munka elindult, szépen haladunk, és biztató a helyzet 2014 vonatkozásában. Vannak azonban kihívások is, vannak tagállamok, akiknek a komitológia alapján kell elfogadni a kódokat. Ugye, itt hiányzik egy egységes európai rendszer, nem tudják mindenhol egyformán látni a költséghaszon vonzatokat. Lehetséges, hogy a most folyamatban levő munkából alakul ki egy egységesen elfogadható európai sablon. A parlament továbbra is véglegesíti a piac integrációjával és átláthatóságával kapcsolatos jogszabályt. Ez is egy kiemelt cél, ennek segítségével tudunk egy még magasabb sebességfokozatba kapcsolódni. Tehát két pont van. Ugye az eddig már hosszasan tárgyalt harmadik energiacsomagot immár végre kell hajtani, utána meg kell néznünk, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk létrehozni a piaci integrációt. Kettő, hogyan tudunk létrehozni Európa számára európai méretű rendszereket, ahol a hálózatok együtt tudnak működni. A bizottság számára valójában négy célkitűzés fogalmazódott meg e tekintetben, de persze ezzel együtt jár a munka, az infrastruktúra, csomaggal kapcsolatban ezt külön tárgyaltunk. Erre is fogadok kérdéseket, de nem akarnék külön vitát nyitni róla. A, az egységes belső piac teljesítétele nagy kihívás, vannak ma még nem látható újabb kihívások, de nem e, irreális meglátjuk, hogy maga az, az iparág hogyan játszik, hogyan alakul. Vannak TSO-k, amelyek a szállítók, a szállítói ágazatból táplálkoznak. Lehetséges hogy ellenáramot érzékelünk majd a vertikálisan integrált cégek részéről, ők talán a saját hazájukban tartja, akarják fenntartani a státusz quo. De itt, itt van a, a billenő pont, lehet, hogy ezen kell túllépnünk, és akkor beindulnak a dolgok. Nagyon sok minden múlik majd a nemzeti energiapolitikákon is, elnök úr amennyiben az energia ellátás biztonság kérdéseire kerül sor. Nagyon sok ország kizárólag nemzeti alapon vizsgálja ezt a témát. Vannak államilag finanszírozott tárolókapacitások. Vajon ezt használják-e majd, vagy az interkonnektorok lehetőségeit, amelyek ugye határon túlnyúló tárolókapacitásokat is megnyithatnak? <clears throat> sok minden múlik azon is, hogy az egyes tagállamok hogyan és milyen módon alakítják a saját hazájukban az energia mixet. Meg kell néznünk, hogy a javasolt intézkedések milyen hatással vannak a piacok funkcionálására. <clears throat> Mindenképpen támogatnunk kell, és elő kell segítenünk a, a nézetek cseréjét tagállamok között a főigazgatók már korábban találkoztak, beszéltek a fukushimai esetről és következményeiről, valamint a belső piacra gyakorolt várható hatásról. Szeptemberben az informális tanácsülésé miniszteri szinten ez is téma lesz, aztán szeptember 29-én ugyancsak lesz egy konferencia, ez lesz a téma. Mindenképpen segítenünk kell, elő kell mozdítanunk az eszmék cseréjét, és meg kell vizsgálnunk, hogy az egyes tagállamok hogy látják az őket körüllevő, körülvevő szituációt. És meg kell nézni, hogy milyen intézkedésekkel lehet befolyásolni az energia mixet. Részemről a bevezetés ennyi lett volna, kíváncsian várom a bizottság tagjainak a hozzászólásait, véleményét, kérdéseit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Svoboda úr már szót is kért ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentést is. Nem tudom, hogy most a pohár félig üres, vagy félig tele van, de abban azért egyetértünk, hogy nincs eléggé tele a pohár. Ami a szétkapcsolást illeti, az unbundlingot némi kritikával élnék. Látunk néhány olyan energiaszolgáltatót, akik büszkék arra, és örülnek is, ar, örülnek is annak, hogy szétkapcsoltak a szolgáltatásokat. Élvezik a támogatásunkat is. Ugyanez igaz a szabályzó testületre is. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy bizonyos országokban a szabályzó testület nem eléggé független, hiszen ez akadályozza a beruházásokat. És a szektor európai Ha erőre tudja valaki, hogy ahhoz, hogy beruházzon egy szomszédos országban, hiszen nincsenek objektív szabályok, hanem pártpolitikai érdekek döntik el a beruházásokat, akkor ez nyilván visszarettenti a potenciális befektetőket. Minden esetre a nemzeti szabályzó testületeknek függetlennek kell lenniük, és megfelelő hatáskörrel is kell bírniuk. Ami az infrastruktúrát illeti. Különösen a mai időkben, amikor európai projektekre van szükségünk, ösztönzőkre van szükségünk, hogy valaki Európát építsen, akkor nagyon fontos, hogy a beruházás megfelelő szerepet kapjon. Különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az egyes országokban mennyire eltér a véleménye azt illetően, hogy atomenergia, energia mixek milyen szerepet kapjanak. Ha olyan csővezetékek léteznek, amelyek északról délre vezetnek, vagy még tovább is, akkor nyilvánvaló, hogy ehhez megfelelő infrastruktúrára van szükség, hiszen ez bizonyítja és biztosítja az összetartását a belső piacnak. Ugyanígy az energia mm, tartalékolása és tárolása is nagyon fontos. Ha ez tényleg határon átnyúló együttműködés lenne, akkor mindenütt biztosítani kellene az ilyen tárolási kapacitásokat. Ön már tett javaslatokat az infrastruktúrával kapcsolatban. Nagyon fontos az, hogy európai alapokra fektessük ezt. Együttműködés, tárolási kapacitás, alternatív ellátási formák, és így tovább. Szerintem ez nagyon fontos lehet még. Végül támogatjuk a bizottságot, hogy megfelelően kordában tartsák a tagállamokat, különösen ami a szabályzó testületeknek a függetlenségét illeti. Támogatjuk Önöket, és ugyanakkor nagyon fontos, hogy az integrációs elemet is biztosítsuk. Glante kolléga. Köszönöm szépen. Ez csak kiegészítés lenne. Én úgy gondolom, hogy a fejlesztés annyira bonyolult lett az energiaszektorban, hogy már előre fáj a gyomrom attól, hogy mit fogunk tenni ez ügyben. Országomban a Fukushima-i katasztrófa után egyszerre csak alternatív formákat kutatunk fel, körülbelül már 20%-át teszik fel az energiaszektornak, de egyszerűen az infrastruktúrá nem tudja követni ezt a fejlődési tempót, nem is beszélve a ö, tartalékok felhalmozására és a tárolásról. Például a széndiokszid tárolásnak a módszerei kutatás, amit csak itt tartunk, és sajnos szövetségi kormány sem támogatta ezt az ügyet azzal, hogy minden államnak, szövetségi államnak most joga van az, hogy eldöntse, hogy milyen tárolási formát öm, választ magának. Hát, hogy ez jó döntés a Németország részéről, mert hát erről lehet vitatkozni, hiszen Nagyon meg kell győzniük minket arról, hogy ez helyes döntés. Hogy épülhet így Európa? A következmények azok kihatnak a legutolsó végfelhasználóra is. Azáltal, hogy például mivel a bizonyítványok nagyon drágák, és szín alapú szolgáltatást nem nyújt egy cég, akkor nyilvánvalóan ez hatalmas problémákat vet fel a felhasználók számára, és nagy a vita erről. Tehát ez egy nagyon komplex téma, és ezzel foglalkoznunk kell. Nem mondhatjuk azt, hogy az energiamix az egyszerűen egy tagállami kérdés, én azt hiszem, hogy erről még beszélnünk kell ahhoz, hogy valaha elérjük-e azt, hogy lesz egy európai energiamix, nem tudom. Néha az az érzés az embernek, hogy Európa szétesik a válság következményeként. Ugyanakkor viszont néhányan Európai Egyesült Államokról beszélnek. Hát, bármit el tudok képzelni. Odi úr? Köszönöm, elnök úr, a szót. Köszönet, hogy ezekről a témákról felvilágosított minket. Asszonyom, nagyon sokat beszélt arról, hogy ketté kell választani a szállítást és a szolgáltatást, és említette az infrastruktúrákat is. És nyilván ön is érzékelte, hogy a parlamenti képviselők szeretnék tudni azt, hogy hogyan fog az Unió befektetni ezekbe a kérdésekbe. Az infrastruktúra kérdésében, ahol a régi szolgáltatók újraértékelték azt, hogy mégis hogyan állnak. Hát nem tudom, nem igazán tudom, hogy ki a tulajdonos az infrastruktúráknak, ki a felelős, azok a regulátorok, akik az árakat megállapítják, ki dönt a befektetésekről. És azon töprengek, hogy nem jött el az ideje annak, hogy az infrastruktúrák tulajdonosai kapcsolatot teremtsenek az állami szektorral, legyen az elektromos áram vagy gáz témája, nyilván ott van a magánszféra is. Mi a helyzet akkor, hogyha például a Gazprom ugye megvásárolja a gázinfrastruktúrák jelentős részét? Azért vetettem fel ezt a problémát, mert ugye a regulátoroknak kell figyelnie ezeket a problémákat. És hát mindenféleképpen érzékelik ezt az állampolgárok is. Úgyhogy szeretném tudni azt, hogy mégis mi az elképzelésük az infrastruktúrákkal kapcsolatban, és a bizottságnak mi az elképzelése hosszú távon azon javaslatok vonatkozásában, amelyek arra vonatkoznak, hogy kontinensünkön ö, megnyugodjanak az állampolgárok, legyenek bárhol ö, a ö, ö, kontinensen az infrastruktúrák vonatkozásában. A második dolog. A bizottság azon gondolkodik, ha jól értettem, hogy a Kaspi-tenger térségében vásárolni akar. És ugye a gáz vonatkozásában voltak már bizonyos törekvések, de gyakorlatilag ez a, ez a felvásárló központ ebben a térségben mégis mit jelentene a bizottság részéről? Köszönöm. Ah, gracias, presidente. Madureira asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, hogy eljött hozzánk, köszönet minden magyarázatért, amit hallottunk. Nos, csatlakozva kollégámhoz. Én is szeretném megragadni a lehetőséget, hogy a bizottság jelen van, és szeretnék egy kicsit az infrastruktúrákról beszélni, tekintettel arra, hogy mennyire fontos mindez ahhoz, hogy létrejöjjön a belső piac. Ugyanis nem lehet létrehozni a belső piacot anélkül például, hogy az energia szigeteket bene fejezzük ezeknek a létrehozását. Ugye voltak problémák, mert bizonyos régiók Európán belül elszigeteltek. Nyilván, hogyha itt nem tudunk megoldást találni, nem tudjuk létrehozni a valós belső piacot. A tagállamoknak még nem sikerült a 10%-ot elérni az összekapcsolódás terén, amit célként tűztünk ki 92-ben ez a, ez a 10 százalék, ez nagyon fontos ahhoz, hogy elkötelezhessük magunkat. És tényleg nyomon követésre van szükség ahhoz, hogy a 2020-as célkitűzéseket elérjük. Többen hangsúlyozták már azt is, hogy az európai érdekeltségű infrastruktúrákat fejleszteni kell, de ennek nem szabad csak a tagállamok akaratán múlnia főleg nem két tagállam akaratán. Ugyanakkor nem szabad, hogy kereskedelmi kritériumok domináljanak. Nyilván vannak olyan tervek, amelyek bizonyos apró előrelépéseket már jelentenek ebbe az irányba, de gyakorlatilag azt tapasztaltuk eddig, hogy valami azért hiányzik. Úgyhogy a kérdésem az, hogy a bizottság nem érzi úgy, hogy valamilyen lefele irányuló megközelítéssel, nem felfele irányulóval kellene megoldani, hogy inkább európai perspektust, prospektust adjunk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Bernárd asszony, hogy eljött ide ma. Két kérdésem lenne. Ön említette azt a lehetőséget, hogy létrehoznának egy új központot, amely a földgázt Közép-Ázsiából importálná. Tudjuk, hogy a török energia szolgáltató vállalat nem fogadja el ezt a helyzetet, és állandóan megváltoztatja az importált termékeknek az árát. Hogyha ez nem változik, akkor semmi értelme egy ilyen hub centernek, hiszen a Botersnek, a, ennek a török vállalatnak hatalmas pénzeket kell fizetnünk. A Boters a török áramszolgáltató, amely mindig annak megfelelően változtatja az ár fekvést, hogy mi az érdeke, akár Irakból, akár Turkmenisztánból importálja ezt a gázmennyiséget. Ez az első kérdésem. A második kérdésem a biztonságra vonatkozik. Ön említette, hogy a tagállamok valamiféle energiállátási biztonságot szeretnének, hogy más forrásokból fedezzék az ilyen szükségleteket. Ez mit jelent, hogy más? ez a... Στο βόρειο μέρος της Ευρώπης και στο νότιο μέρος της Ευρώπης. Ez a pala gázra vonatkozott, vagy mire vonatkozott? Köszönöm szépen. Paul Rübich. Ja. Rübich úr. Miután Cipruson voltam, ott nyaraltam, ott is követem figyelemmel az energiahelyzetet, és hát Nyilvánvaló, hogy eh, itt fölmerül ez a kérdés, hogy a határon átnyúló együttműködést hogyan lehet megvalósítani, különösen nehéz kérdés ez, a szigetek esetében. Cipruson felmerül az a kérdés, hogy van egy erőművük, a legnagyobb erőművük, amelyben robbanás történt, le kellett állítani, és ez nagyon nagy problémákat okozott az energiaellátásban. Így aztán 11 és 4 között Cipruson a generátorokkal kell biztosítani az áramellátást. Most pedig folyik a pókerezés azt illetően, hogy ki lesz majd az utódja a szolgáltatónak. Nagyon sok jelölt van. Az Európai Bizottság belegondolt-e abba, hogy mivel Cipruson a legmagasabb a napos órák száma Európában, ezért alternatív energiaforrásból fedeznék a szükségletet. Nem lehet egy SolarTech projektet megvalósítani? Hiszen nyilvánvalóan Cipruson inkább a és fordított energia nagyon nagy, és mivel nagyon sok a napos órák száma, ezt lehetne energiából fedezni, és jelenleg a napelemek is viszonylag olcsóak, úgyhogy az ilyen szigeteken, mint Ciprus, Málta, lehetne egy külön kezdeményezést indítani a bizottságban erre. Köszönöm. Szízlich asszony. Hvala lépa. Govorimo o prehodo iz nacionalnih... Köszönöm a szót. Beszéltünk már arról, hogy hogyan tudjuk az energetikai politikákat az egyes országokban, tagországokban, az európaiba beépíteni. De kapcsolódik ez egy másik kérdéshez is, hogy milyen műszaki feltételeket kell teljesíteni ezen a szinten. Nem csak politikai, hanem szociopolitikai kérdésről is van szó. Az egyes országok döntései rendkívül fontosak nevezetesen, hogy mit tesznek nemzeti szinten. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy óriási változtatásokat vezet be politikáját intetően, ennek nyilván az energiapiacra is nagy a hatása, illetve a szomszédos országokra is. Én itt elsősorban Németországra gondolok, de felvetődik egy általános kérdés is. Hiszem ugyanis, hogy a megbeszélések során értékelnünk kell azt, hogy milyen messze mehetnek az egyes országok a döntéshozó folyamatban, hogy hol vannak a határai a szuverenitásnak, a szubszidiaritásnak. Mi is tudjuk, hogy komoly problémákkal kell szembenéznünk Európában, ugyanis ezeket a terveket nagyon nehéz végrehajtani Európában. Megfelelő területeket kell találnunk ehhez. Figyelembe kell vennünk minden aggályt, amit az állampolgárok is megfogalmaztak. Persze az infrastruktúra hiány aztán az energiatermékek hiányát ö, eredményezik. Ennek pedig negatív hatása lehet az állampolgárok életére, nem csak pozitív. Úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárnunk. A következő kérdésem. Ön szerint a szuverenitásnak hol vannak a határai az egyes országok esetében? Az egyes országoknak hogyan kellene hozzájárulniuk a belső piac létrehozásához, illetve stabilizálásához? eléggé világosak-e ezek az elemek, vagy még további pontosításra szorulnak? Nébler asszony. Először is elnézés, hogy lekéstem az elejét az ülésnek, pont a bevezetőt. Hát nem akarom föltartani a többieket, úgyhogy majd két oldalon rá kérdezek. De amikor a harmadik csomagot elfogadtuk, a belső piaci jogcsomagot, akkor ugyanazt mondtuk, mint az első-második csomagban, hogy még messze tartunk az egységes belső piactól, nagyon sok olyan tagállam van, ahol nemzeti monopólium, az energiaszolgáltatás, semmit sem tettek ez ügyben, úgyhogy a hatalompolitika, a tulajdonjogok területe semmi nem változott, vagy rosszul látom? Nem tudom, itt lenne már az ideje annak, hogy őszinte vitát folytassunk. A szétkapcsolás, az unbundling, ez elősegítené valóban az egységes belső piac kialakulását? Most már azért azt látjuk, hogy ez az eszköz egyedül semmit nem segít. Eh, hogyha erről tudna valamit mondani. Köszönöm, Claude Türmes. Eh, thank you, Chair, and, uh... Köszönöm, elnök úr. És üdvözlöm a kollégákat, a remélhetőleg gyönyörű és pihentető nyári szünet után. Először is én kevésbé lennék szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt évek során mit értünk el. Én 99 óta vagyok itt, és teljesen egyértelmű, hogy a második és harmadik belső piaci csomag mindenek előtt kulturális változást jelentett, hiszen azelőtt elsősorban energia kérdés volt, e, ami nemzeti monopóliumnak számított, és itt a parlamenten belül sikerült európaivá emelni az elektromos áram és gázpiacot. Egyes országokban nehéz gyorsan elérni ezt, ez nem lett meg, de a pozitívumokat is látnunk kell. Ezek közül az egyik legalábbis, ami engem illet az, mert néhány német szakértő kollega azt mondta nekem, hogy az atomenergia német kivonása nagyon-nagyon nehéz téma lesz politikai szempontból, ha csak nem foglalkozunk a szétválasztás tulajdoni kérdéseivel. Ugyanis enélkül azok, akik üzemeltetik az atomenergia központokat, gyakorlatilag nem fogják tudni, hogy mi a helyzet a hálózat vonatkozásában. Ha megvan a független regulátor, ugye a következmény az volt, és ez német vita volt, hogy a német regulátor, illetve a hálózat üzemeltető látja, hogy van-e feszültség a hálózaton belül, de nem tudja kezelni. És vannak, akik azt mondják, hogy az a tény, hogy ketté választottuk, csak politikai szabadságjogokat adott a kormány kezébe, hogy ezt a változtatást eszközölje. Úgyhogy gyakorlatilag, amit legalábbis elértünk, az nem más, mint az nagyobb átláthatóság, mert több és függetlenebb ö, játékossal ö, kell szembenéznünk ö, a piacon. Az egyik elképzelés, amit Odiúr is felvetett, az, hogy mi a helyzet az az üzemeltetőkkel. Azt hiszem, hogy nagyon jó az az elképzelés, amit említettek. Ne legyünk túl pessimisták, itt sem. A Benelux országok, Németország egyfajta piac, ugye Hollandiából indul az északi tengertől egészen az osztrák határig terjedően. Úgyhogy alapvetően van, van olyan szolgáltatónk, amely ellátja ezt a feladatot. Úgyhogy, hogyha túllépünk a nemzeti keretek, de Odi úr, a továbbiakban is azt kell kitalálnunk, hogy hogyan segíthetünk, hogy gyorsíthatjuk meg a folyamatot, az határokon átnyúló uh, tulajdoni kérdéseket. Két kérdésem lenne a bizottsághoz, Bernál asszonyhoz. Az egyik a következő. Ha regionális integrációt szeretnénk elérni, mint első lépést az Európa integráció felé, akkor arra van szükség, hogy a nemzeti regulátorok jobban együttműködjenek. És a bizottság még mindig nem válaszolt arra a kérdésre kielégítően, hogy mit tesz annak érdekében a bizottság, hogy a német, a francia, a luxemburgi, a belga, a holland regulátor észak-nyugat-európában, vagy Kelet-Európában, akiknek a piaci realitásokat kellene tükrözniük, hogyan erősítjük meg ezt az együttműködést. Mert hogyha a bíró nem nemzeteken átnyúló, akkor hogyan várhatjuk el az érintettektől, hogy azokká váljanak? A legutóbbi bizottság rendkívül aktívan tevékenykedett annak érdekében, hogy nagyobb versenyt alakítson ki az egész piacon. Azt hiszem a verseny fő, főigazgatóság foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az a benyomásom, hogy talán a jelenlegi bizottság kevésbé akarja ezt elérni, hogy monitorozza azt, hogy jól működnek ezek a piacok, és annak tudatában, hogy ennek jó kell működnie, nyilván ezt kellene befolyásolni, mégpedig gyorsan. Mit tesz tehát a bizottság? mert azt hiszem, hogy ha kicsit jobban elköteleznénk politikai síkon magát a bizottság, könnyebb lenne a dolga. Köszönöm. Danke, Frau Kollegin Figur. Köszönöm, Figurájdo asszony. Obrigada. Também eh, gostaria de colocar... Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Én is két kérdést szeretnék megfogalmazni. Azt hiszem, hogy a belső piac létrehozása, kibővítése terén vannak aggályok. Ez pedig annak tudható be, hogy a helyzet más és más az egyes tagállamokban. Nem csak a szolgáltatók, hanem az infrastruktúrák vonatkozásában is. Sőt, ami a pénzügyi helyzetet illeti. Tehát a kérdés nem más, mint az, hogy lehet-e az infrastruktúrák fejlesztését olyan országokban garantálni, ahol komoly gazdasági vagy finanszírozási problémák élnek. Illetve az, hogy ezeket az országokat hogyan segíthetnénk abban, hogy modernizálják infrastruktúráikat. Hogyan lehet garantálni azt, hogy az energia megfelelően kerül elosztásra, legyen az elektromos áram, gáz, vagy bármi más energiaforrás. A második kérdés ehhez kapcsolódik, illetve azokhoz az árakhoz, amelyeket a végfelhasználónak kell fizetnie. Lehetek, lehetnek ezek KKV-k, de lehetnek állampolgárok is. Ugyanis az energia árak növekedése, az adók növelése, és bizonyos esetekben a bérek csökkenése gyakorta a munkanélküliség és a szegénység térhódításához vezet. Úgyhogy milyen intézkedéseket lehetne hozni, annak érdekében, hogy ezeket a különböző helyzeteket mind-mind figyelembe vegyük. Vagy pedig azon az úton indultunk el, hogy a különbségeket még inkább növeljük. Köszönöm. Merci. Euh, je vais revenir. Grosztát asszony, köszönöm szépen. Szeretnék visszatérni arra, amit kollégáim már korábban is többször említettek, nevezetesen az infrastruktúra, illetve a szükséges finanszírozás. Ugyanis ezek az infrastruktúrák olyan költségeket képviselnek, amelyeket elsősorban a piacnak kell finanszíroznia. A közelmúltban egy jelentésben megfogalmaztunk javaslatokat az energiainfrastruktúrákat illetően sok finanszírozó eszközre is utaltunk, amelyek segíthetnek, az európai alapra utaltunk például, vagy alapokra, a kockázati tőkére. Úgyhogy szeretném tudni, hogy asszonyom, a bizottságnál mi a helyzet? Hol tartanak, hogy a jelentésben megfogalmazott konkrét javaslatok segítségével előreléphetni. Hiszen lehetnek olyan projektek, amelyek alapvetően fontosak, de nem rentábilisak, és ebben az esetben magukra maradnak. Ebben az esetben a hatóságoknak, a vállalatoknak talán össze kellene fogniuk, együtt kellene működniük, mondjuk PPP formájában. Önök hogyan látják ezt a kérdést? Hogyan szeretnék az ilyen jellegű finanszírozást elősegíteni, hogy javar, javítsunk az infrastruktúrákon? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Zrubik úr Ciprusban járt őneki helyszíni tapasztalatai vannak. Én Lengyelországban, egy kis faluban tartózkodtam, de én is tapasztaltam valamit, ami nagyon kritikus lehet az infrastruktúra szempontjából. Akkor éppen megszakadt az energiaellátás, akárhányszor esett, mindig megszakadt az energia. Ez olyan volt, mint 30 évvel ezelőtt a kommunizmusban. Szóval megszakadt az energiaellátás. Nos tehát, most ugye mindig arra gondolunk, hogy energiainfrastruktúra, új beruházás, új befektetés. De hogyha a tényleges belső piacra gondolunk, akkor bizony el kell gondolkodnunk jó néhány országban az infrastruktúra modernizálásáról. Lengyelországban halljuk, hogy a az eső vagy a szél káz, károkat okoz. Ezek azonban nem elég jó magyarázatok, tehát feltenném a kérdést, mit terveznek, mire gondolnak, mit tesznek annak érdekébe, hogy az elavult rendszerek modernizálását elősegítsék. Egyébként támogatom azt a kollégát, aki a tulajdonosi dolgokról beszéltek. Az energiabiztonság e, fontos kérdés, azonban számos cég esetében egész egyszerűen nem tudjuk, hogy kik a cégeknek a tulajdonosai. E, e, Odi úr is említette ezt. Nálunk például gázszolgáltatói engedéket adnak ki, és nem tudjuk, hogy kik vannak a háttérben. Számos cég van ilyen. Gondolják, hogy a bizottság képes eh, kezelni ezt a problémát? Esetleg valamiféle tanulmányt hoznának létre, hogy egyszerűen többet tudjunk meg a kérdésről. Köszönöm. Köszönöm. Akkor én is kérdeznék még a végén. Mit gondol a bizottság a kapacitásokról, ezen kívül a megújuló energiaforrások egyre nagyobb részt kapnak az energiapiacból. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a rész kivonja magát a belső piacból. Egyre nagyobb lesz ez a rész, akkor hogy akarják itt megvédeni az egységes belső piacot? És végül a szerződés megsértéséért járó büntetés. Mit, mi, hogyan szeretne ezzel megbírkozni a bizottság hosszú távon? Mert most nagyon visszafogadtak még. Hát most már körülbelül 125 kérdést kapott, vagy 200-at, nem tudom. Legalább néhány választ próbáljon megadni. Nagyon örülnék neki. Nyilván ezzel a kérdéssel majd még nagyon sokat fogunk foglalkozni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm az összes befutott kérdést és észrevételt. Jó dolog látni, hogy mennyire részletesen érdeklődnek a különféle aktuális témával kapcsolatban, illetve hát látják a kihívásokat. Az infrastruktúrával kéne kezdenünk szerintem tévesen ezt kihagytam a prezentációmban egyszerűen azért, mert úgy gondoltam, hogy az önök rendelkezésére álló információ tulajdonképpen részletesebb, már eleve, mint a többi témánál. De nyilvánvaló, az infrastruktúra kérdése, a hiányzó láncszemek pótlása, a modernizálás, stb. E, például az elektromosság területén az okos hálózatok kialakítása nyilvánvaló kulcsfontosságú része e, az energiapiac teljesítételének, hiszen hogyha nincsenek meg ezek a hálózatok, akkor nincs határon átnyúló kereskedelem. A a bizottság kidolgozott egy külön infrastruktúra stratégiát, ezt is tudják, ez egy jogalkotási javaslat formájában van, októberben, novemberben önök elé kerül. Itt négy kérdés kerül tárgyalásra számomra, ezek is kulcskérdések főleg a infrastruktúra csomaggal kapcsolatos visszacsatolások alapján. Az első az infrastruktúra tervezése. Számosan önök közül említették, hogy az Európa szintű hálózatoknál nagyon fontos a tervezés, az ENSZO például ebben kulcs szerepet játszik. Ezzel a bizottság részéről nagyon is egyet tudunk érteni, a javaslatokban ez tükröződik is, a fejlődést alulról felfelé történő kezdeményezésekre kell alapoznunk. Ez a nemzeti operátoroktól jön, de vannak fentről lefelé menő szabályozások is, amelyeket európai szintről kell indítani és vezérelni. A második dolog, amelyre rávilágított szinte az összes érdekelt fél, az, hogy mennyire nehéz a tervezési eljárások összehangolása a helyi közösségek is érintve vannak, akiket érint az infrastruktúra változása. A, a tíz éves tervezés például a légvezeték esetében nem megfelelő. Ezeket a kérdéseket is kezelni akarjuk, nyilván figyelembe akarjuk venni a helyi közösségek legitim érdekeltségeit, de ugyanakkor áramvonalasítani kell az eljárást, ezzel segítjük elő a fejlődést. A harmadik észrevétel szabályozói keretet kell létrehoznunk, amely lehetővé teszi, hogy itt infrastruktúrális beruházások történjenek. Szerintem az energiainfrastruktúrát mindig is szabályozni fogják, ilyen a dolog természete, tehát nagyon fontos, hogy amikor a beruházók beruházási döntéseket hoznak, akkor tisztán látható befektetési és megtérülési számokat tudjanak számolni. A negyedik pont. Nos, a bizottság részéről Ugyancsak hiszünk abban, hogy az infrastruktúrális beruházásokat a piacról kellene finanszírozni, nem csak állami eszközökből. Itt elő kéne mozdítanunk persze az állami eszközök, állami források hatékony felhasználását, mert ezzel tudnánk hatékonyabbá tenni a magánjellegű beruházásokat. Nos, tehát ez az infrastruktúrális csomaggal kapcsolatos észrevétel. Szeretném eh, még egyszer hangsúlyozni, hogy a, az infrastruktúra nem csupán az új dolgok létesítéséről szól, hanem arról is, hogy hatékonyabban használjuk fel azokat a dolgokat, amelyek már léteznek. A gáznál eh, eh, azt látjuk, hogy tulajdonképpen szerződés, szerződéses alapot lekötik a gázhálózatok kapacitásait már jó előre. Ezeket a gázmennyiségeket, tehát technikai értelemben véve nem fogyasztják el, és nem is torlódnak a mennyiségek, hanem egész egyszerűen előre a naptár szerint végzik a foglalásokat. A, a a hálózati kódok kérdése nagyon fontos. Ugye, e, nyilván nem arról beszélünk, hogy egy meglevő csővezeték mellé építünk egy újat, mert akkor a meglevőt nem használnánk ki elég hatékonyan. A második dolog, amit e, egy pillanatra e, részletesebben tárgyalnék, az, hogy eddig mire jutottunk, milyen eredmények vannak a belső piacra kapcsolatban. A Toma úrral egyet értek, hogy az eredmények nem teljes mértékben negatívak, vannak igen pozitív eredményeink is, az energiaszektor liberalizációja révén. Ha megnézzük, hogy a nyugat-európai gázpiac hogyan reagált az eltérő a keresleti kínálati igényekre, bizonyos esetekben eh, a, a kínálati oldal volt erősebb, és a fogyasztási oldal volt gyengébb. Ez azonban ugye az európai e, nagyker piacra is visszahat. Sajnos ezt Kelet-Európában nem mindig tükrözi vissza a helyzet, de vannak jelek, amelyek azt mutatják, hogy a piacok... Még egy példát mondok. Eh, volt egy német határozat. Ugye Fukushima után eldöntötték, hogy azonnali hatállyal elkezdik lezárni a nukleáris erőműveiket. Mi kaptunk egy prezentációt a Bundesnetz agentúrtól, tehát a német hálózati ügynökségtől, ebből kiderült, hogy a tervezésnél nagyon rövid távokra kell előre tervezni, hogy meg eltalálják, hogy a piacnak mire van szüksége. Egy idő után azonban a tervezési ciklusok ismét hosszabbá váltak. Hogyha megnézzük a piacok likviditását, ugye ez is egy fontos tényező, e, vannak azonnali piacon létrehozott kötések, vannak határidős üzletek, itt is vannak pozitív jelek, azonban e, a kép tagállamonként más és más. Ahogy a prezentációban mondtam, ez az értékláncon keresztül nem mindig valós versengést tükröz. Nagyon sokszor a, a szállítóknak egy domináns gyártótól kell ők az anyagot. Itt a nemzeti szabályozó hatóságokhoz kell elmennünk, velük kell majd tovább folytatnunk az egyeztetést. Úgyhogy van itt bőven tennivaló. A szétkapcsolás, az unbundling kérdése. Nem vagyok igazán pessimista, mert ha megnézzük a számokat, akkor ugye a legtöbb tagállamban azt látjuk, hogy a tulajdonosi szétválasztást választották, az olajterületén ez egyértelműbb, mint a gáznál, Számos tagállamban már megvalósították ezt a fajta szétválasztást. A tulajdonosi szétválasztás egyre lendüle, jobban lendületet vesz. Szerintem a jövőben ez folytatódik. Egyébként hiszek abban, hogy a, hogy a, a szállítórendszer operátorok, transmission system operators egyfajta egyenjogúsági folyamatban vesznek részt, hogyha megszületnek az európai hálózati kódok rendszere, új dinamikát adunk a folyamatoknak, mert akkor mindenki saját magát érzi majd hálózatüzemeltetőnek, nem pedig úgy, mint hogyha valamelyik nagy játékosnak a, az öcsikéje lenne. A TSO kérdése, a neve elhangzott például, ezek például a határokon túlnyúló hálózatokat üzemeltetnek. A prezentációban említettem, hogy valóban szemmel kell tartanunk a az egész területet, mert vannak, akik vonakodnak nemzeti szinten, vagy vállalati szinten. Ezek ezek például nem szívesen szállnak be egy ilyen aktív verseny, versenyeztető modellbe. Ezeknél talán némi ráhatás lesz majd szükséges. az ellátási források diversifikálásával kapcsolatban. Ugye hivatkoztak például a Kaspi tengeri régióra, hogyha az árképzésben eltérések vannak kelet és nyugat Európa között, mert hiszen a globális keresleti kínálati dinamika másképpen hatott az árakra. Ez részben annak tulajdonítható, hogy Kelet-Európa, eh, hogy úgy mondjam, eh, sokkal inkább kitett egy egyetlen eh, ellátónak, egy szállítónak, hivatkozás történt a regionális érdekekre is, amikor ugye a tárolókapacitások fejlesztéséről beszélünk. Például a folyékony földgáz tároló terminálokról beszélünk, az is egy nagyon fontos. Mindenképpen az utánpótlás diversifikálását szeretnénk elősegíteni a balti térségben. Ott is egy folyékony földgáztároló terminált akarunk üzembe helyezni. Tehát ez már regionális szint elhangzott a javaslat, hogy mi a bizottságokként a nemzeti szabályozókra fejtsünk ki nyomást, hogy működjenek együtt nemzeti szinten. Ennek van valami logikája, ha értelmesnek tűnik. Szeretnénk őket rábírni arra, hogy vizsgálják meg a piacokat, a szétbontást, a keleti és a nyugati piacok integrációjának lehetőségét. Egyetértek persze azzal is, hogy bizonyos régiák, régiók között az együttműködés intenzitása az eltér, és hát más és más az intenzitás a gáz és az olajszektorokban. Április, áprilisban vagy májusban összehívtuk az érintett szabályozókat, ott feltártunk egy munkatervet, megpróbáltuk körüljárni azt, hogy az egyes régiók hogyan tudnak majd hozzá járulni egy ilyen egységes belső piac létrehozásához minden régiót szeretnénk arra ösztönözni, hogy járuljanak hozzá a belső piac teljes tételéhez. Az ellátás forrásaival kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy vannak-e mondjuk vásárlói központok Európában, hogy esetleg ezek előmozdítsák a projektet. Azt kell mondanom, az előző témával kapcsolatban az előző témával kapcsolatban elhangzott, hogy a, az állami hatóságok milyen mértékig lépjenek fel cégek gyanánt. Ennél az újabb témánál a bizottság nyitott, megnézzük e, az iparákból érkező javaslatokat, de nem érezzük, hogy mi magunk ilyenfajta struktúraként szerveződjünk meg mindenképpen a versenyszabályok alapján kell az elbírálást végeznünk, mert ha például belegondolnak, hogyha a gázt például a fő európai gázszállítók vásárolják meg, hát akkor nyilván ezek a szállítók egymás között versengenek, amikor a felvásárolt gáz mennyiséget majd újra piacra dobják. Lehet, hogy a felvásárlás nem probléma, hanem verseny szempontból ugye azt kell megvizsgálnunk, hogy mi van a viszont eladói pozíciónál, amikor a megvásárolt mennyiséget újraértékesítik. Ezeket a kérdéseket vizsgálni kell. Az átláthatóság kérdése, ezt is többen említették, megfogalmazott az óhaj. Tudni kéne, hogy a, a szállítási eszközöket, kibirtokolja, illetve kinek van érdekeltsége az energiacégekben. Egyet értek, valóban szükség van az energiaszektorban több átláthatóságra. Korábban a Telekom területén dolgoztam, és amikor átkerültem ide, úgy szinte sok hatásként ért, hogy itt mennyire nincs átláthatóság. Hogy például rálássunk a hosszú távú szerződések tartalmára, vagy a szállításokra. Hát szerintem e, itt össze kell fognunk, és együtt kell ütnünk az asztalt, de szerintem jó lépést tettünk a megfelelő irányba. A parlamentnek e, nagyon jó befolyása van, e, például segíthet abban, hogy életbe lépjen a kereskedők nyilvántartási rendszere, aztán az energia szállítási eszközöknek a birtoklásában, hát bizony ott is segíthetne, hogyha életbe lépnének a szétválasztási szabályok. A nyilvántartás és a szétválasztás. Úgy gondolom, hogy több átláthatóságot hoz majd a piacokra ez, és ezt üdvözölnünk kell, mert ez jó. A kapacitás piac, elnök úr, most akkor ez az önkérdése, erre próbálok válaszolni e pillanatban érdeklődéssel tanulmányozzuk a témát. Még nincs végleges álláspontunk, amennyiben ennek a révén lehet beruházásokat finanszírozni, olyanokat, amelyek a generálási kapacitásokat bővítik. Hát ezt érdemes megfogalmazni, de azonban az ördög mindig a részletekben lakozik. Mindenképpen arra kell gondolnunk, hogy amennyiben piaci intervencióra kerül sor, akkor ne öljük meg a pozitív kezdeményezéseket, tehát mindenképpen arányos és jól célzott válaszintézkedésekkel kell interveniálni. az energia ellátásnak amely kifelé áramlik, két fő eleme van. Ha például, hogyha kivesszük a mixből a nukleárist, meg a megújuló energiaforrásról sokat. akkor nem tudjuk, hogy a, az árképzési jelzések mit jelentenek majd. Más szóval korai volna még végleges E, válaszokat megfogalmazni, de hát a radarkép ernyőinken megjelentek ezek a dolgok, e, közelről szorosan figyeljük őket, elgondolkozunk azon, hogy a piaci e, dizájnt hogyan változtatni akarjuk, az intézkedéseket, amelyekkel irányítanánk az Nem szabad úgy tenni, hogy ezek zavarjanak a piacon. Az árképzés és az energiaszegénység kérdése a háztartásokban. Ugye tudják, tudjuk, hogy ott már érzik a liberalizáció negatív hatásait. Igen, ez egy létező jelenség. Lengyelország beszélt arról, hogy áramszünetek vannak, az, a, a befektetések elégtelen voltak, ezt nyilván elősegíti, de hát itt beruházásokra lesz szükség. A beruházás azonban elkerülhetetlenül kapcsolódik az árakhoz, nevezetesen ahhoz, hogy a fogyasztók mennyit képesek és hajlandók fizetni az energiáért. Vannak háztartások ma, ahol az adott háztartás jövedelmére való tekintet nélkül, még mindig használ, hasznot húznak a szabályozott árakból. Tudom én, hogy a szabályozott árak bonyolult terület, de a bizottság nevében csak azt mondani, hogy Nekünk szemmel kell kísérni ezt, figyelemmel kell kísérnünk, a szabálysértési eljárások is fontosak, amit említettem már korábban. Nem az a cél, hogy azt mondjuk a tagállamoknak, hogy abstart tiltsuk be a szabályozott árképzést, hanem mondjuk azt, hogy a szabályozást azt célzott módon végezzék el, tehát bizonyos csoportokat védeni kell megfelelően célzott szabályozás révén. A lakossági árképzést is szabályozni kell, de célozzunk azokra a fogyasztókra, akiknél fontos a védelem és lehet, hogy az energiaszegénységbe szenvedő népességcsoportok számára ez egy fontos, más esetekben talán ez nem annyira hatékony. Úgy látjuk, hogy az államok túl könnyen és túl széles körben használják ezt az eszközt, hogy a céljaikat elérjék, gyakorlatilag a szabályozott árak használata károsan befolyásolja az infrastruktúra, illetve a beruházások kérdését. Hát nem tudom, hogy mennyi kérdést nem válaszoltam meg, vannak-e konkrét dolgok, úgy gondolom, hogy nem tudtam mindenre megválaszolni de hogyha volna olyasmi, amit elfelejtettem volna, kérem emlékeztessen, frissítse fel az emlékeimet, de bilaterális alapon is szívesen rendelkezésre állok. Köszönjük szépen, Bernard asszony. Nagyon sok részletes kérdés érkezett, és nagyon sok részletes válasz. Köszönjük szépen. Elfogadjuk az ajánlatát. Nagyon jó lenne, hogyha az ember kaphatna egy listát nem egy ilyen hatalmas tanulmányt, hanem egy listát. Melyik országban milyen problémák merülnek fel? Mm, írásban? Talán? Hogy egyszerűen legyen egy dokumentum a kezünkben, amiben utána nézhetünk annak, hogy a helyzet hogy változik. Köszönjük, hogy ide látogatott, köszönjük a beszámolóját. Most pedig ezzel lezárom az ötös napi rendi pontot, és Visszatérünk a négyes napi rendi pontra, ami most a hatossá vált, ez pedig, hát ha itt van egyetlen a vendég. müssen noch ein, zwei Minuten warten, bis der Computer... Várnunk kell egy-két percet, mivel hogy még a laptopot rá kell kötnünk a rendszerre. Már oh, no. it works. Well, somebody told me that it should. Yeah, wonderful. Csodálatos működik a rendszer, hölgyeim és uraim, akkor a hatos napi rendi pont. Folytatjuk. Green urat üdvözlöm, Green urat, aki a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal élettel foglalkozó HLG magas szintű szakértői csoport elnöke. Nagyon örülök annak, hogy erről most megint beszélhetünk. Green úr, Green úr, ön jön. We have also become here. És itt van ez a nagyon érdekes kiadvány is. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Szép jó napot kívánok önöknek, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy ehhez a nagyon fontos Európai Parlamenti Bizottsághoz szólhatok ma délután. Teszem ezt a Key Enabling Technologies, a CAT e magas szintű szakértői csoportja nevében, amely 2010-ben alakult, és jelentése önök előtt található, a múlt hónapban született. A mai napom Szeretnék rámutatni a jelentés néhány fontos pontjára, és szeretném megkérni önöket, hogy segítsenek az ajánlások végrehajtásában a gyakorlatban. Úgy gondolom, hogy ennek a jelentésnek nagyon fontosnak kell lennie az önök számára, ugyanis a KET láthatják a jelentés utolsó oldalán a tagok listáját, gyakorlatilag a vezető technológiákat, kutatókat, egyetemi ö, professzorokat, ö, és mindenkit, aki nagyon fontos ezeken a területeken képvisel. Úgy gondoljuk, hogy a közeljövőben nagyon fontos lépésre kerül sor, és a választókerületeikben nagyon-nagyon sok jól fizető munkahely fog eltűnni a legjelentősebb kutatói ipari területeken, mégpedig nagyon gyorsan. Úgyhogy szeretném gyorsan áttekinteni önökkel együtt a legfontosabb részeit ennek a jelentésnek, és aztán várom a kérdéseiket. Nos, először elmondjuk, hogy mik ezek a fontos, kulcsfontosságú technológiák, illetve hogy mi történik itt globálisan. Majd a bizottság ajánlásaira térünk át, és néhány javaslatot fogalmazunk meg, hogy hogyan segíthet az önök bizottsága nekünk. A KET hatáskörét az Európai Bizottság ö, körvonalazta, a nanotechnológiák, a mikroelektronika, a biotechnológia, a fotonika, illetve a ö, jelentős ö, ipart területek kerültek körvonalazásra, és Tajani, Cross, Gigan, Quinn nevek fémjelezték mindezt. Nos, miért kerültek ezek kiválasztásra? Hát azért, mert minden egyes termék kidolgozásánál a kulcsfontosságú területek rendkívül fontosak. Vegyük például a mobiltelefont. Azt hiszem mindannyiunknak van ilyen. Itt vannak igen fejlett anyagok, elektronikus csipek a kommunikáció elősegítésére, nanotechnológiák, a fotonika, mert ennek segítségével tudjuk továbbítani a fényképeket, a videókat, és bizonyos esetekben még a biotechnológia is szükséges az azonosítása. Hogyha veszünk egy másik terméket, például a madárinfluenza esetében használtunk egy ilyen műszert, amivel ezt meg lehetett állapítani. Itt is minden területet érintettünk. Aztán a fotovoltaikus cellák. Itt is gyakorlatilag bármilyen törmék legyen az, akármilyen területen, kombinálja, összesíti ezeket a kulcsfontosságú technológiákat az utolsó példám az autóra vonatkozik. Itt is jelentős elektronika található, több mint 70%-ban, a legtöbb ö, autó esetében elektronika, biotechnológia, ö, például mesterséges ö, anyagokat használunk a gumiknál, a fotonika például a világítás, információs rendszerek, ö, hogyha részletesen megvizsgáljuk ezeket a területeket, tudom, nem tudják ezt elolvasni. Nos, a minden egyes területen jelen van. Vegyünk csak egy példát. Például a kulcsfontosságú technológiáktól a termékekig megnézhetjük a gépkocsipart, a világító testek előállítását, a nanoelektronikát, láthatják, hogy hogyan történik mindez. Úgyhogy Európának nagyon nagy szüksége van ezekre a technológiákra, hogyha olyan termékeket akarunk előállítani, amelyek a jövőben szükséges munkahelyek megteremtésében segítenek nekünk. Ehhez kétség sem fér. Nos, nézzük a következő területet. Először is örömmel mondhatom el önöknek, hogy Európa továbbra is versenyképes a kulcsfontosságú technológiák kidolgozása terén. Akik a terem végében ülnek, el szeretném magyarázni, hogy mit jelentenek ezek a színek. A zöld Kelet-Ázsia, a sárga Észak-Amerika, a kék pedig középen, ez relatíve horizontális jellemzőket mutat, ez pedig Európa részesedése. Úgyhogy ami a szabadalmakat illeti, Európa még mindig versenyképes, de Kelet-Ázsia rohamosan növeli részesedését. Itt az új ismeretek kidolgozására koncentrálunk. Tehát Európa még mindig benne van a versenyben. Ami pedig a szabványok besorolását illeti, Európának vannak kulcsfontosságú területei, Franciaország például itt megemlítendő ebből a szempontból. Nos, ha a szabályokat vesszük, mint indikátorokat. Szeretnék három példát felvetni itt, három különböző területről. Az első például az elektromos gépkocsik területéről, a bioetanol és a különböző napkollektoros testek. Nézzük először is az akkumulátorokat. Láthatják a háromszögeket, ez a világ szabvány részesedését mutatja. Az Egyesült Államok, tehát az amerikai kontinensek, Európa és Ázsia vonatkozásában. Az USA 30%-kal képviselteti magát, Európa 31%-kal, mi kicsit jobbak vagyunk, Ázsia pedig 35%-kal veri az összeset. Ez ugye nem meglepő. Nagyjából ugyanazon a sikon mozgunk. A karikák viszont a munkahelyeket és a gyártást képviselik. Nézzük meg az ázsiai kör 87% származik az előállításnak Ázsiából, 87% jól fizetett szektorban itt található a munkahelyek terén. Európa nulla. Ami a... Uh, As a result of that, uh, there is now a race on to develop new technologies, new batteries, new electric vehicles And this is confidential data. Az akkumulátorokat teremti. Nos, a Renault-tól származnak ezek a bizalmas adatok. Mennyit is költenek erre a területre? Ázsiában 3,3 milliárd euró ez az összeg, ez a tavalyi összeg, 2,5 az akkumulátor, mert ez a szíve az autónak. Az Egyesült Államokban ez 9,2 milliárd, ebből 1,4 az akkumulátor. És nézzük Európát. Az Európai Bizottság 100 milliót költ erre a területre. Hát hogy képzeljük azt, hogy enélkül élhet a gépkocsi ipar? Ugye ott van Franciaország, Németország, itt, ide megy a legnagyobb része a beruházásoknak. Obama elnök úr januárban, azt hiszem az Egyesült Államok történetek legfontosabb ö, ö, beszédét mondta el a holdra jutás óta, a kormányt, az ütnökségeit, államait felhatalmazta arra, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy győzzenek ebben a versenyben. Ennek eredményeképpen nem csak az innovációra koncentráltak, hanem arra is, hogy építkezzenek. A jobboldali fénykép, Andrew Grove, Grove képe, aki az Intel Corp legfontosabb személyisége, gyakorlatilag ő találta ki azt, hogy vissza kell hozni a gyártást az Egyesült Államokba. A BASF nagyon fontos ö, ö, gyártást indított be ö, az akkumulátorok terén, illetve a SAFT az Egyesült Államokban megint csak. Hogyha megnézzük, hogy milyen összegek találhatók itt, 200 millió dolláros ö, értékben van előállító ö, üzeme. Ma Sajnos ezt egy európai cég nem tehetné meg, mert a versenyfőigazgatósággal kellene boxolnia ennek érdekében. Az Egyesült Államokban viszont 95,5 milliót kaptak az Egyesült Államok kormányától, hogy megtehessék mindezt. Na nézzük tovább. A második példa bioetanol. Megint csak ugyanazeket a jeleket használtuk, ugye a háromszögek a szabványokat ö, mutatják, Európában 36%, mi vezetünk, 34% az USA, 23% nem, 3% Kína. De nézzük a gyártást. 54%-ot képvisel az USA, 5%-ot Európa, és jelentősen növekszik mindez. Egyáltalán nincs ö, egyensúlyban ez a két dolog. Változik majd ez a helyzet? Mert ugye Brazíliában júniusban jelentették be, hogy 18 milliárdot fognak beruházni ezen a területen. ben Európában 6 milliárd volt a teljes beruházása megújuló energiaszektorban. Hát, és mi a helyzet az USA-ban? Obama elnök úr engedélyével és felszólításával segíti az új technológiákat, alkalmazókat. Például ott van az INOS, amely forradalmi technológiákat vezetett be ezen a területen, és 130 milliós értékben vonzott az USA-ba gyártóüzemeket, 50 milliós állami támogatással, sőt, volt 75 milliós támogatás is hitel formájában, de gyakorlatilag Európában ez sem sikerült. Aztán nézzük a nap elemeket. Európában Euró, van a legnagyobb piaca ennek. 77%-a a teljes ö, ö, piacnak. Tehát a piac itt van. Hogyha benézünk ö, bármelyik újságba, ma az International Herald Tribute olvastam a repülőgépen, óriási fénykép van Philipsburg ö, ö, ö, polgármesterével. Valószínűleg nem a németek ö, dolgoznak ezzel technológiával. Nézzük, hogy milyen helyzet a szabadalmakkal. Európában 29%, az Egyesült Államokban 27%. Tehát ami a, szabvány, a szabadalmakat illeti, mi vagyunk a, a legjobb helyzetben. Nézzük a gyártást. A piac Európában van. Nekünk kellene a legnagyobb részesedéssel is rendelkeznünk, hiszen 77%-a a piacnak európai, de kevesebb, mint 13% a gyártásunk. Változik a helyzet? Hát elemeztük, hogy mi a helyzet. Nyilván nem látták még ezeket korábban. Ez az európai cégek helyzete 2001-ben, 2004-ben, 2009-ben és 2010-ben. Láthatják az ászlókat, az egyes nemzeteket képviselik. 2001-ben, 10 évvel ezelőtt hat cég volt az élmezőnyben, tíz közül, 2009-ben már csak egy, egyetlen egy, annak ellenére, hogy a miénk a legnagyobb piac a világon. Annak ellenére, hogy mindig erről beszélünk, és sajnos ez a cég is egyre nagyobb mértékben hanyatlik. Na és a többiek, hát amerikai cégek, 2001-ben, 2010-ben is ők nyertek. Nézzük az ázsiai cégeket. Ott vannak a japánok. 2001-ben négy japán cég volt, 2009-ben kettő, és 2010-ben is kettő. Úgyhogy ki az, aki az összes többi területet elfoglalta? Hát, ha megnézzük, tessék, ott van. A tíz legvezetőbb cég közül nyolc ma kínai ezen a területen. És jövőre talán még egyértelműbb lesz a helyzet. Nos, ez nem egy komplikált folyamat, de sokat kell belőle gyártani, hogy az árakat csökkenthessék. 21 milliárd hitel ment tavaly a négy legjelentősebb kínai céghez a kormány bankjaitól, és nem piaci áron. Az Európai Beruházási Bank nem tud ilyen árfolyamon, illetve nem piaci árfolyamon hitelt adni. A közelmúltban azt tudtuk meg, hogy 35 milliárdot fog elérni ez az összeg a közeljövőben. egyetlen egy cég van, amely csak 7,6 milliárddal rendelkezik. Tehát a helyzet az, hogy a piac ezen a területen Európában van, Németország és mások próbálnak felzárkózni a megújuló energiák terén, óriásiak az ösztönző programok, nagyon sok ország több milliárdot költött erre a területre, de hát Kínából származik ez a pénz, mert ők gyártanak, és ők gyártják a berendezéseket is. Gyakorlatilag Európában a halál völgye alakult ki, mert óriási a különbség az tudás szint és a piac között. Többet költünk százalékos értékben, mint az Egyesült Államok a kutatásra, szeretjük az alapkutatást. Arányosan több a sikerünk a szabványok terén, de ez sajnos ezt az ismeretanyagot nem tudjuk kifejezni a munkahelyekben, és most azt próbáljuk kideríteni, hogy hogy tudnánk hidat verni a két része között ennek a völgynek. Gyakorlatilag ott van a Philips például Európában a világítottás technológia terén, Sajnos ott ugyanaz a helyzet, mint a napelemek terén. A piros az anyagok, a zöld az elektronika, a sárga az összetevők, a kék pedig a különböző rendszerek, világító rendszerek. Kína itt is egyre gyorsabban fejlődik, hiszen az ilyen stratégiai jellegű beruházásoknál 15%-os kormánytámogatást élveznek a cégek, Ami pedig a keresleti oldalt illeti, van egy programjuk, ami az LED városok nevet viseli. 21 várost jelöltek ki, ahol gyakorlatilag az utcai világítást akarják javítani. A Guangdongi provinciában ez 90 milliós költségvetést képvisel. Nos, Európában is beindult egy program hasonló, és itt 10 millió eurót költenek, hogy felvegyék a versenyt ezen a területen Kínával. És amikor ezt bejelentette Kína, hát féltünk egy kicsit, tehát sajnos nem javul a helyzet. Aztán, aztán ott van a többi terület, például az új mágneses memóriák területén, itt a spintekről beszélhetünk Franciaország képviseletében, a mágneses memóriák terén vezető szerepet töltöttünk be, kutatóink is voltak, és az úgynevezett Crocus technológiát indítottuk be, de sajnos ez a cég nem talált megfelelő pénzügyi forrásokra, és sajnos 300 millióért megvásárolta az orosz Rosnano, és a gyártás pillanatnyilag Oroszországban történik. Úgyhogy sajnos nem vagyunk győztesek. Az Egyesült Államokban is van egy hasonló bizottság, mint a miénk. És most készítettek májusban az idén egy jelentést, és ők is hasonló eredményre jutottak. Csak ezt szeretném még megmutatni önöknek. Először is ki kell kerülnünk ebből a halálvölgyéből, arról beszélnek, hogy technológiai infrastruktúrákat kell létrehozni. Nagyon sokat beszélünk a, a nagyméretűekről, de soha nem beszélünk a középméretűekről. Erről kellene. Fel kell gyorsítani a gyártó folyamatot, és nagyon fontos a kutatás és fejlesztés, hiszen ennek pillanatnyilag meg kéne előznie a gyártást, de nem így történik, fordítva. Ezen kívül új politikai kezdeményezésekre van szükség, hogy felvehessük a versenyt Kínával. A versenyfőigazgatósággal tárgyalunk, a biztossal is találkozunk szeptember 29-én, de eddig még nagyon kis előrelépés történt annak érdekében, hogy valahogy sikerüljön az európai iparágat arra szintre hozni, amely az USA-ban, illetve Kínában már létezik. Kínában középponti helyet foglalnak el ezek a technológiák, 80, a 199-ből eh, erre koncentrál, vagyis a kulcsfontosságú technológiákra. Úgyhogy nem csak a gyártás, hanem a technológiát is fejlesztés. Eh, nemzetközi összehasonlítást végeztünk eh, a fejlesztési tevékenységek terén is. A zöld azt mutatja, hogy az alapkutatást milyen százalékos értékben finanszírozzák. Itt láthatják Kínát, Kóreát és az Egyesült Államokat. Kína 11 százalék az amerikaiak szerint, amely alapkutatást finanszíroz. 32% az alkalmazott kutatás, 58% százalék pedig a fejlesztés, a prototípusok kialakítása. Korea és az Egyesült Államok nagyjából ugyanazokat a számokat mutatja, 24% százalék alapkutatás, 32-28 az alkalmazott, és majdnem fele a kutatás fejlesztés. Nálunk 25, 25 és a többi a prototípusok, a technológiák finanszírozása. Mi a helyzet Európában? Nos, az Európai Bizottságtól nem kapunk adatokat, úgyhogy a tagállamoktól gyűjtöttük be ezeket. Itt láthatják az utolsó előtti oszlopban 36% az alapkutatás, mert több kiadványt, szabadalmat szeretnénk Európában. Ami a bizottságot illeti, hát nem lehet tudni, <laughs> mert nem tudjuk a részleteket, nem tudjuk fölbontani ezt a 82%-os értéket. Hát ez a helyzet. És azt hiszem, hogy ez önmagáért beszél. Ez azt jelenti, hogy nem csak az alap tudományra, hanem a az összes többi építő elemre is szükség van, amelyre az iparnak szüksége van ahhoz, hogy felvegyük a versenyt a világ többi részével. Ezek az adatok megtalálhatók az önök előtt le, levő jelentésben. Ez az első alkalom, hogy összefogtuk, összegeztük őket. Ha az Európai Bizottságnál bárki el tudja nekem mondani, hogy mi a cél, nagyon jó lenne a jelenlegi tárgyalások során Végezetül az ajánlásokra szeretnék áttérni. Ez részletesen megtalálható a jelentésben, csak háromra szeretnék kitérni. Az egyik az, az hogy a kulcsfontosságú technológiák prioritásként kellene, hogy szerepeljenek Európában. A második az, hogy a teljes spektrumban kellene tudnunk finanszírozni a kutatást, a termékfejlesztés és a demonstráció is ide tartozik. Pillanatnyilag csak a kék a jellemző Európára. A hatostól, vagy az ötöstől a kilencedig nem finanszírozunk semmit Európában, mert ezek túl közel vannak a piachoz. Ezek viszont nagyon fontosak az Egyesült Államokban és Kínában is. Végezetül nyilván a definíciókat is meg kell változtatnunk a kutatás fejlesztés terén, és újra rendbe kell hoznunk az egyensúlyt a kutatás, fejlesztés, innováció között. Követnünk kell a bevált gyakorlatot a világban, hiszen Kína, Korea és a többi ország is ezt teszi, akkor nekünk is ezt kellene tennünk. Segítenünk kell az alap kutatások, az alaptudományok és a piac közötti szakadék áthidalásával. Nos, az Egyesült Államokban, amikor az energia, energetikai minisztérium vagy valamelyik más terület a kormánynak finanszíroz valamit, akkor először az Egyesült Államokban kell beruházni. Ez teljesen logikus. Japánban, Koreában, és Kínát is említettem, vagy fogom, hogyha a szövetségi kormány finanszíroz valamit, akkor saját hazájában kell először beruházni valamit. Az Európai Bizottsági programok között <laughs> semmilyen kötelezettség nem szerepel. Tehát pillanatilag rengeteg dolgot finanszírozunk, például az akkumulátorok terén, de ezek mind-mind máshol történő beruházások. Említettem ugye a kutatóintézeteket, cégeket, egyetemeket, akik mind-mind engedélyeket kapnak. Úgyhogy Michel Barnier és Tajani biztos urakkal szeretnénk megbeszélni azt, hogy az Egyesült Államok és Ázsia példája alapján hasonló politikát dolgozzanak itt Európában is, hogy 80 milliárdot költsünk a kutatásra és innovációra. Pillanatilag ugyanis semmiféle garancia nincs arra, hogy mindez az, ezek az összegek Európában kerülnek befektetésre. Végezetül a különböző EU-s programokat össze kellene tudnunk fogni, ez egyszerűnek tűnik, de gyakorlatban elég nehezen megvalósítható. Végül pedig, ami az állami támogatást illeti, a versenyigazgatósággal tárgyalunk pillanatnyilag, hogy egy megfelelő klauza bevezetésre kerüljön, ösztönző rendszerekkel, hiszen láthatják, hogy az Egyesült Államok hogyan vonza a legfiatalabb és legkompetensebb cégeket, nálunk is hasonló kellene elérnünk. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy van európai kutatási tanácsunk ez a tudományt finanszírozza, láthatjuk ennek az eredményeit, hiszen tökéletesek vagyunk ezen a területen, nagyon sok a szabadalmunk, vezető szerepet töltünk be. De mi a helyzet a technológiákkal, a mérnökökkel, akik új technológiákat dolgoznak ki. Például több mint 4000 mérnök van ö, alkalmazásban egy bizonyos területen, de nagyon kevés a finanszírozás. A technológiai ö, területeken ö, nem nagyon. A különböző exotikus területek ö, ö, jól működnek, de a technológiák nem. Három javaslatom lenne azzal kapcsolatban, hogy az elnök úr és a tisztelt bizottság hogyan segíthetne nekünk. Úgyhogy az első előttük, elő, önök előtt áll. Először is segítsenek abban, hogy a jelentésben található ajánlásokat azonnal és teljes mértékben végrehajtsák. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, teljesen egyértelműnek tűnik mindez, de nem így van legyen olyan költségvetés, ahol a bizottság elmondja, hogy ennyit és ennyit kell költeni az alapkutatásra, ennyit a fejlesztésre. Ez nagyon jó lenne, hogyha Európában megvalósulna. Kérem, segítsenek abban, hogy ezt elérjük a bizottságnál. Második dolog. Azt javasolnám, hogy egyértelmű célokat határozzunk meg a kutatás és innovációs költségvetések életében az alap, az alkalmazott és a fejlesztési területek számára megfelelően a legjobb gyakorlatnak. Végül pedig azt szeretném kérni önöket és a tisztelt elnök urat, hogy az elkövetkezendő 6-8-12 hónap során teljes körű meghallgatást szervezzenek hogy milyen akadályai vannak a kulcsfontosságú technológiák terén az iparnak Európában hiszen nagyon fontos, hogy megmaradjanak a jól fizetett munkahelyek az önök választó közvetében, az önök országaiban. Ehhez mindent meg kell, ennek érdekében mindent meg kell tennünk. Köszönöm a figyelmüket. Green, herzlichen Dank. Das war Köszönjük szépen! Nagyon sok mindent hallottunk, és nagy benyomást tett ránk. Úgyhogy először a kérdés a Krosztett asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Kreen úr, hagyj gratuláljak önnek az előadásához. Sajnos, hát nem lehetünk túlságosan optimisták ezek után, hiszen nagyon jogosan rámutatott, hogy Európa egyre inkább lemarad a világ többi része mögött. Az Európai Bizottság javaslatot fog tenni 2012-ben, de addig is egyre inkább lemaradunk, és egyre több munkahelyet vesztünk el. Köszönjük az előadását, köszönjük a jelentését, az érveit, hiszen um, ez egyértelművé teszi, hogy Európa iparpolitikájáról mi kell, hogy legyen a véleményünk. Én a néppárt jelentéstevője voltam ez ügyben, és néhány pont, amit említett, már szerepelt az én jelentésemben is. Bár látom, hogy ön sokkal több részletre kitért. Igaza van, Jó, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy jó néhány szabályt meg kell változtatnunk. Ha ezt nem tesszük meg, sehová sem jutunk. Valóban egy nyilvános meghallgatásra van szükségünk. Csak hogy ahhoz a felelős szakbizottságoktól meg kell hívnunk képviselőket. Itt az ITRE-ben könnyű híveket szereznie. A szocialista kolléga, aki az iparpolitika jelentéstevője volt nem régen, az ő jelentését nagy többséggel elfogadtuk. De most többre van szükség arra, hogy bevonjuk azokat is, akik a versenyképességért felelősek. Hogy mondjak el valamit? Ön Beszélt a kutatásról. Még az agyelszívás mindig aggasztja önöket? Tudjuk, hogy az egyetemeink nem a legmagasabb szintűek, de ennek ellenére folyik még az agyelszívás. Magas szintű kutatókat sikerül ide csábítanunk Európába? Aztán miféle kommunikációt dolgozhatnánk ki az olyan témákban, mint például a nanotechnológia, hiszen az átlag polgár nagyon szkeptikus ezt illetően, és nagyon sok kollégánk is attól tart, hogy mit jelent ez a technológia. Nyilván, hogy az MVISA bizottságban közegészségügyi kérdések is felmerülnek ezzel kapcsolatban. Ha azonban előre akarunk haladni, akkor el kell, hogy magyarázzuk, hogy ezek az új technológiák miért jó dolgok. Hiszen innovatívak, és aztán végül a jelentésünkben ez is benne volt, biztosítanunk kell azt, ez prioritást kell, hogy élvezzem, hogy a szociális normák és környezetvédelmi normák úgy kerülnek kijelölésre, hogy ne bátorítsak arra a vállalkozásokat, hogy elvándoroljanak Európából. Természetesen arra van szükség, hogy az élbolyba kerüljünk megint. Korábban voltak élversenyzőink, de most már nincsenek, mert a szabályok nem teszik ezt lehetővé. Tehát a helyzet, amit leírt, nagyon érdekes ugyan, de el kell, hogy mondjam, hogy engem nagyon aggaszt az, amit itt hallottam. Hiszen ön azt mondja, hogy az Európai Bizottság egyszerűen becsukja a fülét, és nem hallgat önökre. Ez aggaszt engem. Aztán mi a helyzet a tagállamokkal folytatott kapcsolatokkal és a tanácssal? Ők is előreléphetnének. Tudom, hogy sok ideje beszélek már, de hát ez egy nagyon fontos téma, és nagyon köszönjük, hogy eljött ide. Köszönöm, Madurel asszony. Muchas gracias, presidente. Yo también quiero agradecerle. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a vendégeinket és a vendégünket. Gratulálok, gratulálok a szakértői csoportjának is önön keresztül. Nagyon jó volt hallani az elemzését és az ajánlásait, és igen, és nagyon figyelmesen hallgattuk ezt. És mostantól fogva számíthat a támogatásunkra. Sok mindent felvetett, most is, és a jelentésében is. Ebből én kettőt ragadnék ki, ezek különösen fontosak. és szeretnék néhány kérdést is feltenni utána. Először is a kapacitás piac. Nagyon gyakran a piac és az egyetemi képzés nem kapcsolódik egymáshoz. Ön mit javasol, hogy megoldjuk ezt a problémát? Aztán a multidisciplináris megközelítés. Erre mindenképpen szükség van, erre is figyelnünk kell manapság. Mit gondol erről? Amikor erről beszélünk, ezt próbáltuk beilleszteni a hetedik keretprogramba, és ennek megfelelően adtunk be módosító indítványokat is. Mi akkor Szerettünk volna tudni, hogy a bizottság hogyan oldhatná meg azt, hogy a különböző disziplinákból a szakértők tartsák egymással a kapcsolatot. Ugyan voltak előrelépések, de mégis úgy tűnik, hogy ez még egy problémás kérdés. Az Európai Bizottság is problémásnak tartja ezt a terület, sőt a tudományos közösség is. Ezen kívül ön említette, hogy nagyon nehéz megérteni azt a fajta nyelvezetet, ami ezt a témát kíséri. Hogyan lehetne legyőzni ezt az akadályt? Mert ezt meg kell oldanunk, különben nem tudunk szót érteni a különböző disziplinák között sem. Ezen kívül a kapacitást illetően. Milyen új kapacitások kifejlesztésére lenne szükségünk. Mit változtathatunk az oktatási rendszeren annak érdekében, hogy ez az új űr az ipari szektorok és az egyetemi képzés között megszűnjön. Az emberi tőkét és az erőforrásokat hogyan biztosíthatjuk a célok elérésére. Köszönöm. Trautmann asszony. Köszönöm, elnök úr, a szót. Külön szeretnék köszönetet mondani Green úrnak, aki rendkívül fontos előadást tartott a számunkra akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy mi legyen a következő keretprogramban, illetve az Európai Stratégiában. Elnök úr, el szeretném mondani, hogy én mit érzek. Az Egyesült Államokkal, Kínával, a BRIC országokkal tárgyalásokat folytatunk, és megállapítom, hogy ezek a nagy konkurens országok mindent megtesznek annak érdekében, hogy környezetvédelmi, szociális kérdésekből messze vannak tőlünk, de minden zöld technológia, illetve tudás alapú technológia terén azt állítják, hogy előttünk járnak. Gyakorlatilag a versenybe fektetnek be, amit meg akarnak nyerni és amit Green úr is elmondott, az az, hogy nekünk nem jó a stratégiánk. Nem ott ruházunk be, ahol kellene, és nincsenek meg az eszközeink, illetve a módszereink arra, hogy megnyerjük ezt a versenyt. Ez pedig úgy gondolom, hogy megráz minket, és arra kötelez, hogy elgondolkodjunk ezen. Nem akarok itt az ajánlásokról beszélni, csak annyit mondanék, hogy túl kevés van belőlük, és túl rövidek. Ahogy Grosztelt asszony is mondta, nekünk parlamenti képviselőknek kell minden frakcióban mobilizációs tevékenységet végezni. Mert ezek a kulcsfontosságú technológiák kapcsolódnak minden egyes gyártó folyamathoz. Én felírtam néhány kérdést, amit föl szeretnék önnek tenni, vagy esetleg javaslatokat megfogalmazni. Egy. Gyakorlatilag ami a játékszabályokat illeti, több ágazatban és több bizo- ö, igazgatóságban igazak a bizottságon belül. Másodszorban. Milyen fejlesztési politika javasolható európai szinten ö, az összes tagállamnak? Szeretném, hogyha ez a jelentés, és ezt a bizottság meg is teheti, ö, kiegészítése kerülne ö, különböző térképekkel, ahol látjuk azt, hogy hol vannak kutatócsapatok, vállalatok, gyártóközpontok, és lássuk azt stratégiailag, hogy hol vannak az emberek. Ott van az Erasmus program. Miért nem csinál, követjük az európai példát? Miért nem keressük meg a fiatal kutatókat a laboratóriumainkban? És miért nem fej, fektetünk be egy programba? Ugye vannak itt jelentősebb horderejű programok is. Ott van például az európai, illetve a szabványügyi hivatal az Egyesült Államokban, akik foglalkoznak az egész világgal. De nyilván az amerikaiaknál fogják beadni őket. Tehát ott van a képzés, a különböző kutatói intézetek kérdés, ezeket össze kell fogni. Tehát azt szeretném, hogyha adóval kapcsolatos tanulmányt is végezne a bizottság, hogy hogyan tudnánk elősegíteni a fejlődést ezen a területen. Én egy kis elemzést végeztem a saját régióban, és megállapítottam, hogy Franciaországban például nagyon sok fiatal cég jön, a kutatás miatt, ugyanis bizonyos adó kedvezményekben részesülnek ők. De ha tovább megyünk ezen a láncon, akkor az a helyzet, hogy sajnos a legjobb gyártókat nem tudjuk megszerezni. Tehát a fejlesztésre is oda kell figyelnünk. Van egy javaslatom. Nem tudom, hogy megfelelő-e maga az eljárás, amivel hozzáállnak ez a kérdéshez. Betöltik el azt a feladatot, amire szükség van. Ott van a szellemi jogok kérdése is. Én úgy gondolom, hogy a jelentésről folyó vita lehetővé teszi számunkra azt, hogy a vállalatokat, az ipar területéről, a tudósokat összefoghassuk, mert mind a két területet képviselik. Tehát a kérdésem Green úrhoz a következő. Ő elég, eléggé diszkréten fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy milyen hatást kíván elérni az európai programok terén. Ugye több programról is hallottunk. Ön szerint ez jó módszer? Vagy nem kellene -e ezen konklúziók alapján újra átgondolni, hogy mi a helyzet a finanszírozással, illetve a tagállamok mobilizálásával ezen célok elérése érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt vagyok, itt vagyok. Mielőtt a lényegre térnék, lenne egy specifikus kérdésem. Ön említett pénzadatokat, ezek közkiadások? Mind? Jó. Rendben. Akkor az első kérdésem az, amikor az alapköztes és alkalmazott kutatásokra költött pénzeket nézve. Ha ezt a magánszektorra vetítjük ki, akkor változik a kép. Aztán én Főleg arra szeretnék koncentrálni, hogy egy specifikus kérdést vitassunk meg, a pénzt. Tehát nem a jogi kereteket, hanem a pénzt. Hiszen nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezt. Nincs elég pénzünk, nincs felesleges készpénzünk, úgy, mint Kínának, és hogyha úgynevezett magáncégek Kínában bőséges támogatást kapnak az államtól, nyilvánvaló, hogy ez olyan helyzet, amit nem tudunk reprodukálni Európában a közeljövőben. Európában hogyan kényszeríthetnénk rá a bankokat arra, hogy olcsó kölcsönöket adjanak. Nem vagyunk abban a helyzetben plusz hatalmas fölöslegek halmozódnak föl Kínában, amiből képesek finanszírozni ezeket a projekteket. Tehát a kérdés felvetődik, amikor ön azt mondja, hogy többet kellene tennünk, akkor ön azt ö, szeretné, hogy a kutatásra fordított pénzeket csökkentsük? és az állami pénzeket alkalmazott ipari tevékenységekre fordítsuk inkább. Ez, ez az első aspektusa. A második, nem arról van szó, hogy Európa ne tudna pénzt előkeríteni a nagy projektekre. Az egyik ilyen példa az ITER, lehet, hogy nem tetszik ez önnek, de akkor is most 12-14-20 milliárd eurót kötünk majd az ITER-re? Tehát képesek vagyunk erre. Tehát, és a Galileo is több mint 10 milliárdba kerül. Ezt azért mondom, mert ön azt úgy tűnik, hogy azt mondja, hogy nem ide kellene ruház, beruháznunk a pénzünket. Vagy azt gondolja, hogy az említett projektek katnak, alaptechnológiának minősülnek? Tehát a Galileóval kapcsolatban például az az aggodalmam, hogy egy olyan technológiát hozunk létre, amely nem ad semmiféle versenyelőnyt Európának, ugyanakkor pedig azokon a területeken nem költünk elég pénzt, ami adna. Tehát Európa képes nagy projekteket finanszírozni, csak a jó projekteket? Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy hatalmas közpénzeket tudnánk mobilizálni, talán a legnagyobb összegek, amiket beruházunk a következő tíz évben Európában, magánpénzek lesznek. Háztartásokból és vállalkozásokból folynak be. Például az építkezéseken, építőiparban. Hogyha hallgatom a gazdasági ügyeket, felelős biztosokat, adóügyeket, és figyelem a logikájukat, akkor ők azt mondják, hogy <laughs> nem lesz erre pénz. Tehát az a kérdésem önhöz, hogy arról van szó, hogy meg kell választanunk, hogy hova ruházunk be. Tetszik az nekem, hogy ne, önnek mi a logikája, csak szeretném hallani. Ön mit javasolna? mi a választás. Az, hogy mit tegyünk, és az, hogy mit ne tegyünk. Köszönöm. Toirer úr. Igen, kedves kollégák, a liberálisok részéről is köszönöm az előadását. Nagyon érdekes volt, technológia, politika, ez Európa gazdaságának jövő szempontjából kulcsfontosságú és össze is vonódik ez a két terület a jövőben. Az első kérdésem a technológiát illetően. Nagyon kicsi volt a képernyőn, a betű mérete az előadásának, ezért nem tudtunk minden sort elolvasni. Ezt megkaphatjuk nyomtatott formában ezt az előadást? Ez eléggé fontos lenne, ez lenne az első kérdésem. Második kérdésem, Lamberts kolléga már említette. Egyetértek. Európában a finanszírozást illetően a magántőke fog főbb szerepet játszani. Ami Kínát illeti, a kínai kihívást, nagyon nagy az export kvótájuk, nagyon nagyok a készletei, egy államkapitalista rendszert alakítottak ki, hatalmasak az export profitjaik. És természetesen ebből fölmerül a kérdés, Európa számára ez lemásolható, vagy egyetem jó lenne, ha ezt lemásolnánk? Nem gondolom, hogy jó lenne, csak számomra túl egyszerű az a válasz, amikor azt mondjuk, hogy van itt egy hiány, vegyük az állami pénzeket, és akkor majd ezzel betömjük az űrt. Tehát szerintem ez nem ilyen egyszerű kérdés. Mondjuk a napelemek kérdése. Németországban erősen szubvencionált, és ennek ellenére egyszerűen nem érjük el a megfelelő volument. Úgyhogy ezért vettem fel ezt a kérdést konkrétan. Az USA-val összehasonlítva ott az állami pénzek investálása magyarázza azt, hogy magasabb a termelési kapacitásuk, még akkor is, hogyha a szabadalmak európai kézben vannak. Tehát én úgy látom, hogy önök ezt állapították meg, hogy mivel több állami pénz folyik be az USA-ban, a szektorokba, ezért jobb az eredményük. Ehhez kellene egy jobb elemzés, mert felmerül a kérdés, hogy ha csak a szabadalmakat vizsgáljuk meg, az milyen mutató elég az? Például a múlt héten voltam egy kis cégnél. Ők az életstílust statisztikai szempontból térképezik fel, és azt láthatjuk, hogy amikor a szabadalmakról van szó, gyakran ezek nem átláthatók, mert félnek az emberek, hogy lemásolhatók ezek. Úgyhogy szeretném tudni a véleményét erről. Köszönöm, asszony! Uh, thank you, Chairman. Uh... Elnök úr, köszönöm szépen, itt vagyok. Itt és Magyarországról. Óriási volt ez az előadás, nagyon jó volt az eredménye. Egyszerűen nagyon tetszett. Néhány kérdés. Hol van a pénz? Az európai költségvetésnek volt erre egy külön tétele. Valószínűleg holnap fogunk ilyen témákra szavazni. Itt csak egy vagy két számot szeretnék mondani. Azt mondta, hogy jövőre egy cég 7,8 milliárdot fog kapni. Ez hitelgarancia lesz, igen. Ugye Európában nekünk ilyen nincs. Azonban a, a hetes ö, ö, keret ö, költségvetés 6,8. 13,8 milliárd a versenyképességi fejezetre Számomra ez azt jelenti, hogy ha úgy akarjuk bővíteni a hatályt, eh, ahogy ön szeretné, akkor ugye a költségvetés növelése nélkül ez nem lehetséges. Több Európára van tehát szükség. Hogyha egyébként a, a költségvetést nem növeljük, csak a hatályt, a területeket növeljük, akkor ez nem fog működni. Második, ezt sem, e, ezt nem nevezték meg, de elmondanám. E, én 7 éve vagyok itt, és, e, és folyamatosan harcolok bizonyos iparágakért, de ezzel együttal szeretnék, szeretném szóba hozni a jogalkotást. A REACH például. A REACH hatása nagyon fontos volt. Az akkumulátorral kapcsolatos jogalkotás is fontos volt. A játékokkal kapcsolatos jogszabályalkotás is fontos volt. Igen, ám, akármilyen furcsának is tűnik, de hát egy csomó játékban vannak különféle elemek. Tehát a jogalkotási hatáskörünk, és ezeknek a hatásköröknek a visszahatása az iparágakra igen fontos. 2005-ben az a világításokkal kapcsolatban dolgoztunk, a bioetanolnak majd később. Az IPR-től mióta szenvedünk? Ez a második észrevételem. Abszolút kulcsfontosságú az okos, az intelligens és jobb szabályozás egyszerűnek kell lennie a szabályozásnak. A kutatásnál mindig valamiféle vonzó, valami szexi dologra gondolunk, világítás, etanol, és így tovább. Az etanol az érdekes molekula. Én egy biotechnológus vagyok, úgy eredetileg. Egyébként a kialakuló csomópontok nem biztos hogy a legjobbak. É, utolsó észrevételként javaslatot teszek önnek. Kérem ezt az előadását tartsák meg a versenyképességi tanácsban is, mert mert ez a probléma, hiszen nem a megfelelő bizottság az, akivel harcolnak, hanem a pénzügyminiszterekkel. Tehát Európa fókusza most a monetáris kérdésekre irányul, nem pedig a gyár, gyártási kérdésekre. Ezt változtatni kéne, mert hiszen lehet, hogy a részvénytulajdonosok idézőjelben távol vannak a részvényektől, azonban a gyártóknak közel kell lenniük a témához. Ezek lettek volna a főbb észrevételeim. Ön Önök, ön azokról az iparágokról beszélt, amelyek az én kedvenceim. Köszönöm. Von Bremtasson. Köszönöm szépen, rövid leszek. Először is köszönöm az előadást. E, igazán felnyitotta a szemünket. E, valóban a saját választó körzeteinkben e, érezzük ezeket a dolgokat, de nagyon jó, hogy most nem csak általánosságokat hallottunk, hanem konkrétumokat, számadatokat. E, ezt mindenképpen változtatnunk kell a helyzeten. Az ön által e, előterjesztett javaslatok, hogy hogyan javítsunk, ezek helyén valóak. Itt vezető szerepeket kellene változtatnunk, választanunk, itt van az euró válság is, tehát nem csak egy területen kéne illovasként viselkednünk. Nem arról van szó, hogy nincs elég pénz, de legyünk őszinték. Az a sok pénz nem fog rendelkezésre állni, tehát sorba kell állítanunk a témákat. Ugye Európa így működik oda kell figyelnünk, hogy minden tagállam egy kicsit úgy elégedettséget érezzen, vagy többet investálunk, vagy prioritásokat állítunk meg, és állítjuk a témákat. Kettő. Nem csupán arról beszélt, hogy több pénz kell, hanem a pénzet ne csak kutatásra, fejlesztésre fordítsák, hanem a következő lépésre is valóban aggasztó, hogy nem állnak a rendelkezésünkre itt ezen a fórumon valós számadatok, amit nem hiszek, Krén úr, abban nem hiszek, hogy ez a, az ön által felsorolt okok, az összes ok, amelyért, amely miatt nincsenek sikereink. Rövid távon ez így lehet, de hát biztos, hogy vannak másokok is. Ön, önök is belenéztek ezekbe a dolgokba, én elolvastam a jelentést. Meg kell vizsgálni, hogy a tagállamoknál, persze ott is vannak eltérések, de hát a tagállamainknál van egy, egyfajta általános kultúra, amelyik gátja a tovább lépésnek, a haladásnak ha például arról van szó, hogy, hogy egy, egy gyárat kell létrehozni, hogy a megszerzett tudást munkába állítsuk. Koreában más a helyzet. Nyilván szükség van engedélyekre, erős szabályozásra, jó szabályokra, de ezeket a kulcsfontosságú alaptechnológiákat felhasználhatnánk arra is, hogy Például a gyakorlatban építsenek egy laboratóriumot, de ugye ez nem csak a technológiához kapcsolódik, hanem ahhoz is, hogy hogyan bocsátjuk az engedélyeket, és hogyan járunk hozzá a tovább lépéshez. Nincsenek számadataim, de az önök számai már jeleznek valamit. Ugye különféle erők mozognak világszerte nálunk itt vannak az emberek, a gondolkodók. És őszintén szóval már nem hiszem, hogy ezek már nálunk vannak. Én azt hiszem, hogy ennek a részben a politikához van köze, az élet színvonalunkhoz, illetve hát köze van az oktatási rendszerhez is egészen az oktatási rendszer kezdetétől a felsőoktatásig. Erre is el, el, ez is legyen része annak, hogy mit teszünk. Toja asszony. Kio, professzor Krem, per questa presentazione. Köszönöm szépen, köszönjük ezt az előadást. Már látta, hogy nagy érzelmeket keltett az előadása, pontosan azért, mert nagyon meggyőző az előadása, és mert tényeket és számokat sorolt fel, olyan trendekre mutatott rá, amelyeket már gyanútottunk, de ennyire tisztán még nem láttunk soha. Arra szeretném kérni az elnökséget és a koordinátorokat, hogy gondoljunk abba bele, hogy hogyan követhetnénk nyomon a ma elhangzott előadást. Lehetne egy közös vitát szervezni a többi bizottsággal, vagy a tanácssal, hogy konkrét eredményeket, lépéseket tegyünk a problémák megoldására. Az ilyesfajta jelenségek ráébresztenek minket arra, hogy Európa nem minden területen van az élbolyban, hogy néhol hiányzik a politikai jövőkép, hogy integrált fejlődésre van szükség. Versenyképesség, kutatás, innováció. Az a kérdés, hogy Európa megfelelő kapacitásokkal rendelkezik-e ahhoz, hogy ez ilyen, ezeket a feladatokat megoldja. Pontosan a válság során még fontosabb ez a kérdés. Ez egy hatalmas témakör, de nagyon konkrét részleteket is ki lehetne ragadni. Például Európának az eszközei, Herzog az nagyon jól ismeri a költségvetést, és tudjuk, hogy ezek az erőforrások Európában már korlátozottak. És a nemzeti erőforrásokat is valahogy mozgósítani kellene. De hogyan? Közös társfinanszírozás, ez megoldás lehetne a tagállamok és Európa között hiszen általában az a helyzet, hogy mindenki a saját részét védi, a bizottság is, és a tagállamok is, és nem lépünk előre. Hogyan foghatnánk össze a különböző területeket? Herzog asszony mondta, hogy a kutatásfejlesztés nagyon fontos. A strukturális alapok rendelkezésünkre állnak, és az alapok egy részét a technológiák fejlesztésére fordíthatjuk csak hogy az öntöző kanna elve szerint alkalmazzuk ezt, és hát nyilvánvalóan, hogy akkor nem mindig megfelelő az eredmény. Aztán a szabályokat is be kell tartanunk. Franciaország az az ország, ahol bizonyos kezdeményezések történtek ez ügyben, csak aztán nem haladtak előre. a kísérleti projektek <clears throat> megfulladtak, mert nem volt elég erőforrás, és mindenki ismeri ezeket a történeteket. Az eljárások egyszerűsítése, a szabadalmi problémák, ezek mind-mind léteznek. Önnek igaza van. Gyakran túlságosan sok pénzt költünk olyan területeken, amelyek nem produkálnak eredményt. Ami az adókérdéseket, az eljárási kérdéseket illeti, hol, hol van az a pont, amely kapocsként szolgálhatna? Ami a versenyképességet illeti, ha minden egyes tagállam megpróbál jobb helyzetben lenni, mint a másik, akkor Európán belül egyszerűen egymás ellen versengünk. Um, tehát Olaszország számára ez ugyan néha kedvező lehetne, de még ak- akkor is csak azt tudom mondani, hogy Európában a közös jövőkép a fontos pontosan ki kell jelölnünk, hogy a kapacitások honnan származhatnának. Aztán lenne még egy gyakorlati kérdésünk. Van egy technológiai intézetünk. A képviselő, az intézményt képviselőktől hallottunk már előadásokat itt. Önnek milyen tapasztalatai vannak ezzel az intézménnyel? Csak egy külön krémium ez, amelynek nincs hozzáadott értéke, vagy nem? Aztán gyakran felmerül a kérdés, hogy amikor ilyen szervezeteket hozzunk létre, korlátozni kellene ezek számát. Elnök, köszönöm szépen. Ez nagyon sok kérdés volt. Kicsit még én is kiegészíteném. Megtöbbentő, érdekes volt, és nagyon sok kérdést felvetett az előadás, hogy a termelés során Európa hogyan haladhatna előre. Az egyik probléma az, hogy nincs elég előforrásunk, hogy a jóváhagyás nagyon bonyolult. Vagy esetleg az az oka a problémáknak, hogy némely politikai döntés megnehezíti azok számára az életet, akik valóban termelni akarnak ha egy kérdést megvizsgálunk, akkor ez összetett képet kell, hogy alkossunk. És akkor föl kell tennünk az alapkérdést nevezetesen. Lehet-e, hogy néha olyan jogszabályokat hozunk Európában, amely megnehezíti a termelési folyamatokat? Talán nem ez volt a szándékunk, csak így sült el a dolog. És ha ez így van, akkor ezt be kell ismernünk, felül kell vizsgálnunk az álláspontunkat, és meg kell gondolnunk, hogy jogi szempontból megérte az adott jogszabály. Jól átgondoltuk? Ez egy gyakori felvetés itt, hogy beszéljünk a hatásról. Hogy a jogszabály gyakorlatban mit eredményezett. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a vitát lefolytatjuk, akkor az minden aspektusára ki kell, hogy térjem. Nyilván arra a kérdésre nem nagyon tudna válaszolni, hogy milyen százalékban okoz, melyik ok, milyen problémát. Csak valahogy érzékeltetné ezt velünk hogy mennyire felelős a pénzhiány, és mennyire felelős az gyakorlatilag, amit mit csinálunk itt, hogy esetleg rossz jogszabályokat alkotunk, nem tudom. Kreen úr. Hát elég sok kérdést kapott, de megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon. Tessék! Köszönöm, Elnök úr, köszönöm szépen. Valóban sok kérdés érkezett be, hogyha megengedi, akkor sorjába veszem ezeket. Grosszett asszony. Nagyon köszönöm a megjegyzéseit. I'm pleased to inform you that a tagállami kapcsolatokkal kapcsolatban örömmel jelenthetem, hogy Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság, illetve a, a vonatkozó miniszterek a három ország érintett miniszterei egy példátlan lépést tettek. A jelentés, meg, a jelentés megjelenése után közös közös levelet adtak ki, amelyben támogatják a jelentés tartalmát ezeket, e, ezt a levelet el fogjuk juttatni az ITRE-hez. Lengyelországból és Spanyolországból hasonló tartalmú levelek futottak be hozzám. Egyébként figyelembe kell vennünk azt is, hogy a nyári vakáció csak most jár le. Úgyhogy elmondhatom, hogy a tagállamok e, közül jó néhánytól már nagyon erős támogatást kaptunk. Konkrétan e, kérték ezek, hogy a jelentés ajánlásait maradéktalanul hajtsák végre. E Ide értve például egy konkrét e, finanszírozás, e, finanszírozási keretet a az alaptechnológiák finanszírozására. Ez nyilván egy multidisciplináris megközelítést tesz szükségessé. Ezek az úgynevezett kulcsfontosságú alaptechnológiák más és más főigazgatóságokhoz tartoznak. Vannak olyan ketszek, alaptechnológiák, amelyek anyagokra vonatkoznak, illetve például az innováció területén vannak ez tehát azt jelenti, hogy a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal számos főigazgatóság foglalkozik. A miniszterek levelei sajnos nem érték el azt a sikert, hogy a különféle kulcsfontosságú alaptechnológiák kért felelős főigazgatóságokat is összekapcsolják egymással azt hiszem valamennyien el tudjuk képzelni a problémák nagyságát. Volt egy olyan felvetés, hogy ki alakítsanak ki egy költségvetést a, a többszörös technológiákat csoportosító alaptechnológiák számára. Én úgy gondolom, hogy a, a nagy költségvetési keretek azok továbbra is a főigazgatóságoknál maradnak, az érintett főigazgatóságoknál. A bizottság eh, valóban eh, lépett egyet előre, eh, egy magas szintű munkacsoportot hívott életre, hat technológiát határoztak meg, ennek alapján elindulhatunk, és az érintett főigazgatóságokat végigjáratjuk. Én úgy gondolom, el tudják képzelni, milyen bonyolult ez a feladat. Samsung például eh, azért reagált eh, az okostelefonokra, mert minden kompetenciája megvolt neki házon, belül ott voltak az, az anyagok, az elektronika, a fotonika, és így tovább. Ők nyertek, mi meg elvesztettünk jó, jó néhány ezer munkahelyet pontosan emiatt. Tehát ezt kellene valahogy lefordítani a bizottság részéről egy, egy akcióval. E, a kezdő vállalkozások finanszírozása. Ugye nyilvánvaló, hogyha a, megkapják a pénzt, akkor az emberek is oda mennek, ahol ez a finanszírozás van. Az Európai e, Kutatási Tanács e, néhány milliárd euró támogatást kap. Ez csigalassúságú. Hogyha például a mágneses anyagokban valamiféle csúcs technológiát kutatunk, akkor elirányítanak bennünket hol jobbra, hol, rabla, hol balra, azt mondják, hogy keressük fel az illetékeseket komoly problémáink vannak, hogyha a tudományos a tudományos oktatásra egy eurót adunk ki, akkor ugyanez egy euróval kellene támogatnunk a mérnökképzést, illetve hát a piacokat is fejleszteni kellene. Nagyon tehát nem Európai Tudományos Technológiai Tanács kellene, hanem Európai Kutatási Tanács. Nálunk Írországban létrehoztunk egy kutatási tanácsot a kutatásra és technológiára. Akkoriban akkoriban azt mondtuk, hogy a tudományos tanács kevésbé fontos, mert szükségünk volt a gyakorlati szaktudásra, a mérnökökre. Európa sajnálatos helyzetben van, hiszen rossz helyre teszi a hangsúlyt, Válaszképpen tehát igen, szükség van arra, hogy erős kapcsolatunk legyen a tagállamokkal. Talán önök is majd kapcsolatba tudnak lépni Besson miniszter úrhoz, úrral és a társaival, hogy, hogy reagáljanak, álljon meg az agyelszívás. Ezzel remélem megválaszoltam a kérdést, köszönöm szépen. Madurell asszony. azt mondta, hogy az egyetemek és a piacok között vákum van. Én magam is érintve voltam a témában. Számos kezdővállalkozás bölcsőjénél voltam ott. Most egy Európai Technológiai Kutató Szervezetnél dolgozom. Az egyetemek szerintem nem úgy vannak megtervezve, Eh, hogy egy menetben ától zéig megtegyék az összes lépést. Eh, a szükséges infrastruktúrát kell a helyre tenni, eh, amelyel segítjük az embereket, hogy a tudományos kutatástól a tényleges alkalmazásig eljuthassanak. Megvannak az elemek, ezeknek azonban meg kell adni a megfelelő hatáskört, számos különféle értekezleten találkozón vettem részt, de soha nem került szóba olyasmi, hogy legyen egy nagy volumenű létesítmény abból a célból, hogy bizonyos termékeknek gyorsan meg lehessen alkotni a prototípusait. az alapkutatásokra sokkal-sokkal többet fordítok, mint bármi másra. Ennek nincs értelme. Szerintem megvannak az elemek, a reakciókat meg tudjuk fogalmazni, azonban ezeket megfelelően össze kell rendezni. Ugye az első dolog a 1-től 10-ig terjedő skálát az első az alapkutatás, a tizedik pont pedig maga a piac. Sok, sok emberbe van ez a furcsa elképzelt félelem, hogy az ötös fázis, a prototípus túl közel van már a piachoz. Igazából valóban van egy hasadék az egyetem illetve a piac között, de a kiváló európai szakértőket eh, meg, eh, eltiltjuk attól, hogy megoldják a problémát. Először is hárítsuk el a jogi akadályokat. A bizottságot <clears throat> arra kértük, hogy az egyes fázistól a nyolcasig finanszírozza a kutatási projekteket. A az ipar részéről a részvétel drámai módon lecsökkent, a keretprogramokból kivonul az ipar. Azért, mert egyszerűen nem azokra a témákra ö, tudnak koncentrálni, amire igazából szükségük, ö, szükségük volna. Igen, ez a, ez a hízak valóban létezik. Ö, kiváló embereink vannak, oda kell nekik adni a muníciót, amivel tovább léphetnek. Beszéltünk a multidisciplináris megközelítésről, a fotonika, az X főigazgatóságban van, az anyagokkal kapcsolatos kutatás a másik főigazgatóságnál. Így nem tudunk igazából tovább lépni, ez, ez magában hordozza a választ. Milyen új kapacitásokat kell kiépíteni? A jelentésben három pillérről beszélünk. Először a technológiai képesség e, e, pillérét kell e, kiépíteni, hogy az egyetemek és az ipar kapcsolatban léphessen egymással. Nyilván lehetővé kell tennünk, hogy az egyetemek a kutatási keretekért pályázhassanak de el kell jutnunk oda, hogy, hogy kimondhassák, hogy a kutatás alapján a prototípust is el tudjuk készíteni. Azt hiszem, hogy sok mindent kell tenni ahhoz, hogy a multidisziplináris megközelítést életre hívhassuk. Tovább lépek. Trautmann asszony három pontot említett. Köszönöm szépen az észrevételeit. Európában. Egy kicsit gúzsba vagyunk kötve. Hogyha egy adott tagállam támogatja is egy kulcs cégét, egy kulcs stratégiai eh, eh, technológiában, a, a Krókusz céget mondanám grenoble eh, Hiába akarjuk támogatni ezt a céget, nem adhatunk nekik 50%-os támogatást, mert akkor a DG Competition, a főigazgatóság tiltakozni fog. És hát pontosan ezek a dolgok azok, amelyek miatt a cégek lassan elvándorolnak. Nincsenek egyenlő versenyfeltételek. Szerintem az iparban sokkal nagyobb beruházások lennének, hogyha ezt megkönnyítenék. Kína sokszor hangzott el az észrevételek során. Értem, de én nem hiszem, hogy nekünk tükrözni kell az ő rendszerüket, mi mások vagyunk. De ott az USA példája, hogyha ők képesek arra, hogy tovább lépjenek, a kulcs cégeket, kulcs dolgokat lézeres pontossággal tudják beazonosítani. És akkor elcsábítják a szakembereket a BASF vagy a franciák átmennek Amerikába, és ott fejezik be a kutatást, ott végzik el a, a prototípus legyártását. Tehát intelligensebb szabályozásra volna szükségünk. 20, szeptember 28-án összejövünk, ahol az lesz az egyik téma, hogy valahogy illesszük egymáshoz a jogszabályi klauzulákat. Remélem, hogy az esemény után majd tájékoztatni tudjuk Önöket. Ami azt illeti, hogy a fejlesztési politika hogyan lépjen tovább. Itt integrált hozzáállásra van szükség a technológiai infrastruktúrára és beruházásokra kell összpontosítani. De ugyanakkor pilot gyártási műveleteket is finanszíroznunk kell. Ugye az iparban nem képződik profit az ilyen prototípusok esetén. Ezekkel a pilot projektekkel azonban előre tudunk lépni a globális piacokon segítségre van szükség a pilot projektek finanszírozása terén. Lambert úr azt mondta, hogy a jövőben a pénz többsége magánforrásból származik majd. Egyetértek. E, lehetővé kell tennünk az ipar számára, e, meg kell könnyítenünk a számukra a pénz elköltését. Van egy európai program, a közös technológiai kezdeményezésekben. Tavaly 400 milliónál is több eurót nem költöttek el, mert az ipar nem tudott belépni a programba. A, a tagállamok pedig nem tudták a finanszírozást folytatni, mert nem voltak jók a feltételek. a tagállamoknak egyfajta ilyen társfinanszírozási pozíciót kéne lehetővé tenni. Ha ez így megvalósulhatna, akkor az ipar nagy beruházásokat tudna megvalósítani. Voltak olyan projektek, ahol több mint egy milliárd eurót hoztak össze, és az ipar ennek csak az 50 százalékát adta. A megfelelő szabályok révén alig két hónap alatt összehoztuk a hiányzó 500 millió eurót. Viszont a bizottság azt mondta, hogy nézzétek meg, 400 millió euró megmaradt tavaly az év végén. Hogyha egy kicsit módosítjuk a szabályozást, akkor ez nem fordulhat elő. Tehát ne gúzsba kössük az ipart, hanem segítsük elő a fejlődést. A nagy projektek köré kell szervezni a mobilitást, egyetértek, különösen a alaptechnológiáknál nagy cégekre van szükség, globális skálán kell e, a gyártókapacitásokat biztosítani. Ez a belső e, versenyszabályok miatt nem könnyű. Németországi példám van, Dresdában a mikroelektronikai <coughs> gyártás az világ első volt, Aztán arról volt szó, hogy az hogy 28%-ot biztosítottak az államszövetségi és a nemzeti, illetve a tartományi kormány részéről. Tavaly ezt a Dresdai gyártó helyszínt egy másik beruházó vette meg, azt mondták, hogy itt fokozni kell majd a gyártást. ez a, ez a beruházó hajlandó lett volna beruházni, és ugyanazt a támogatást kérte a német kormánytól, illetve az érintettektől. A német hatóságok pozitívan reagáltak erre, és fantasztikus indokok álltak amellett, hogy ott maradjanak. Persze be kellett volna tanítani az embereket, infrastruktúrára lett volna szükség, de a verseny főigazgatóság ellenezte, a 28%-ban nem egyezett vele. Azt hiszem talán 18%-os támogatást engedélyeztek volna. Ennek következtében ez a gyártás elvándorolt az Egyesült Államokban, és New Yorkban több mint 2000 munkahely teremtődött. Ott található most már az a gyár, ami Dresdában volt azelőtt, ennek a jövője most már teljes mértékben aláásódott ezáltal, és mindez azért, mert a belső piaci szabályozások megkötik a tagállamok kezét. A teljes beruházás vonatkozásában a támogatás kevesebb volt, mint több száz millió euró. És a mikroelektronikai gyártásból megvizsgáltuk azt, hogy milyen ö, megtérülést jelentett volna ez. Tehát egy ilyen gyár több mint 500 millió eurót hozott volna évente. Megvannak az adataink, és át is tudjuk adni önöknek. A német kormány támogatása két éven belül megtérült volna gyakorlatilag erről van szó ezen a szinten, és mégis ö, leállították, és a mikroelektronikai gyártás ö, Németországban jelentősen visszaesett a belső szabályozás miatt. Úgyhogy ö, ezekre kell megfelelő választ találni, hiszen az iparág hajlandó beruházni nagy mértékben, ha jól értettem, hiszen nagyon sok ö, vezérigazgató, mert szinte hetente találkozunk egyel, ezt mondja. Úgyhogy teljes mértékben egyetértek Lambert Nagyon fontos a magánberuházás, kulcsfontosságú, mert a mikroelektronika <laughs> terén történtek, jelentős jelzést közvetítettek azt hiszem a német kormánynak. Nos, a következő kérdés megvan a jelentésben, mobilizálni kell a tőkét, azt hiszem ugyanazt lehet mondani erre is, mint Lambert úrnak. A PV és annak a története egyszerűen illetve a napelemek története elég jól demonstrálja, hogy mi történt. Óriási intézetről van szó. Németországban megy a legtöbb támogatás a napelemgyártásba, és most már egyetlen egy gyártó cég maradt, ami elképzelhető, hogy jövőre már nem lesz a legjobb tíz között. Amikor nálunk van a legnagyobb piac, a legnagyobb támogatás, a legnagyobb kutatási ö, ö, finanszírozás között viszont óriási űrtátong. Úgyhogy egyetértek, ebből egyértelmű következtetést kell levonni. Szélesebb körű vizsgálatra van szükség? Igen. Nem csak pénzről van itt szó, hanem arról, hogy elsősorban Európában legyen kiaknázva az a lehetőség, amelyre támaszkodnia kell majd a következő generációknak. Semmi okunk nincs arra, hogy a felkövetkezendő hónapok során az új klauzákat bevegyük. Hogyha a cégek nem akarják, jó, oké, akkor csinálnak mást. Az Osram, a Philips, ezek mind-mind olyan cégek, amelyek ilyen ö, finanszírozási ö, programokban vesznek részt az Egyesült Államokban, például a, a világítás technikai termékek terén. így aztán elősegítették a különböző gyártóterületek fejlesztését, majd a kutatást is nyilván. Szerintem Európában is volna erre lehetőség, nem kell megvárnunk a 2014-es időpontot, szerintem elég erőteljes az üzene a parlament részéről. Tehát igen, szélesebb körű vizsgálatra van szükség, és megint csak nem csak pénzekről van szó, hanem szabályokról. Nos, visszatérve a magyar kollégánk megjegyzéseire. Nem arról van szó, hogy több pénz kell, hanem az, hogy intelligensebben költsük el azt, ami van. Tehát ott van a 400 millió, ami megmaradt tavalyról, <laughs> ez volt az egyik példája annak, hogy ahol csak a szabályok felhasználásával sokkal nagyobb részvételt tudtunk volna az ipar részéről elérni. Ott van a jogalkotás kérdése, ezt is említettük a jelentésben. Tehát, ami a világítást illeti, lehetnének olyan szabályok, amelyek elősegíthetnék azt, hogy néhány cég intenzívebben vegyen részt a programokban. Aztán nagyon jó lenne, hogyha lenne ilyen verseny ö, ö, tanács, de gondolom, hogy a tisztelt bizottság kérésére volna szükség ennek érdekében. Továbbiakban Antrept asszony. A tagállamokkal szoros a kapcsolatunk, ahogy már említettem, három miniszter aláírta a közös levelet, rengeteg adatot kapunk a bizottsági adatbankból, itt van ez a magas szintű csoport, 14 munkacsoport, Európa legjobbjai, az ipari főigazgatóság adatbázisában megtalálható minden adat, úgyhogy nagyon sok mindenhez hozzáférhetnek. Tökéletesen egyetértek az új gyárfejlesztésekkel kapcsolatos megjegyzésükkel, rengeteg adattal rendelkezünk, ezen a téren. És voltak olyan vállalatok, amelyek igen erőteljes megjegyzéseket tettek ebből a szempontból, úgyhogy ha szeretnék megkapni ezeket az információkat, rendelkezésükre állnak. Végezetül kollégájuk megjegyzése. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a régiókat és másokat is összehozni. Megint csak az egyik legfontosabb ajánlásunkban található. Azt kértük, hogy ha lehet, akkor különböző forrásokból származó támogatásokat egyetlen egy projektbe összesítsenek. És a régiók specializációja vetődik itt fel. Szerintem ez nagyon jó lehetőség, a kettre is utaltak, szerintem az ipari alapokat jobban kellene kihaknázni, és azt hiszem, hogy nagyon gyorsan léphetnénk így. Tehát azok a régiók, amelyek egyes technológiák, egyes ágazatok képviselői az úgynevezett Smart Specialization Initiative, vagy a kutatási kezdeményezés keretén belül, vagy az egyik főigazgatósági eh, kezdeményezés segítségével felgyorsíthatnak a folyamatot. Tehát megvannak a konkrét ajánlások, hogy hogyan lehetne összehozni ezeket a különböző területeket. Mert most strukturális alapok eh, elköltésének vannak meg a szabályai egészen a kezelőkig, de nem könnyű ezeket párosítani megfelelő területekkel. Úgyhogy talán nem így több pénzre van szükség, hanem intelligensebb elköltésére a rendelkezésre álló alapoknak. És sajnos, amikor ezt korábban kezdeményeztük, a Technológiai Intézet vonatkozásában a régiók erőteljesen ellenálltak, mondván, hogy a városoknak, régióknak is meg kell, hogy legyen a döntési lehetőség az ilyen projektekben. Nos, ami hatást hatástanulmányt illeti tökéletesen egyetértek, itt is van ajánlásunk, konkrét elkötelezettségek vonatkozásában az ipar különböző területeiről. Remélem, hogy sikerült megválaszolnom néhány kérdéset. Hogyha még további kérdéseik lennének, kérem, keressenek meg. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és köszönöm a lehetőséget, hogy válaszolhattam a kérdéseikre. Köszönöm, elnök úr. Ganz herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Holnap mindenkinek e-mailben megküldjük az előadását, tehát online is letölthető. Ezzel le lezárom ezt az ülést, és holnap korán reggel találkozunk.